So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kolléganők és kollégák, üdvözlöm azokat a vendégeinket is, akik este is velünk voltak, lesznek, és a bizottság minden képviselője természetesen egészen röviden az elején a napirendhez tennék fel kérdéseket, hogy vannak-e óhajok, megjegyzések, úgy látom, hogy nincs. Akkor elfogadottnak tesszük a napirendet, hát ma egy eléggé relaxált agendánk van, és igazából amíg a mentesítés lezárás előtt van, és viták addig ez viszonylag laza. A nyelvek tekintetében az óhajtott nyelvek mit mind itt vannak a teremben? aztán koordinátorok ajánlásai, és pedig január 23-áról, illetve január 21-ről 23-áról. Nem tudom, hogy van-e esetleg valakinek kérdése, ehhez megjegyzése nincsen. Akkor tehát azt javaslom, hogy haladjunk tovább. Egészen egyszerűen. van egy misszió a Koncakbizottság részéről a Cseh köztársaságba, azért itt a biztonság kedvéért rákérdeztem volna, hogy valakinek van-e valamilyen megjegyzése, óhaja, sóhaja. A bizottság tegnap még két megjegyzést tett. Most szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy van-e az ő részükről valami javaslat, hogy hova menjünk el, vagy esetleg az Olaf részéről. Beszéltünk már erről egy szövegrel, tehát kétszeresen is érthető, hiszen politikailag leszünk úton, tehát nem könyvvizsgálók vagyunk, hanem politikai missziót teljesítő költségvetés ellenőrzők vagyunk. Tehát nem is lenne meg a lehetőségünk arra, hogy egy igazi könyvvizsgálatot tartsunk. Tehát politikai missziót vagyunk, és szeretnénk a különféle rendszerekhez, rendszerekhez, majd kérdéseket feltenni. és nem szeretnénk itt hamis szerepben tetszelegni. Tehát szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy a bizottság részéről van-e valamilyen tanács, hogy lássunk-e, nézzünk-e meg valamit, vagy az Olaf-tól esetleg valamilyen ajánlás? Azt hiszem, hogy Barhman úr lenne a megfelelő partnerünk, tegnap nem láttam. Azt hiszem mikrofont kell cserélnem. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy így kellett felébresztenem önöket. Csak köszönetet szeretnék mondani a szavaiért. Természetesen ez egy politikai misszió, ez egy tényfeltáró misszió, amit folytatunk, lefolytatunk majd ott. Tehát amikor a könyvvizsgálók megvizsgálják, hogy a megfelelés mutatók stimmelnek, az egy másik dolog de vannak most vizsgálatok a cseh köztársaságban, hogy mit tegyenek, ami a javaslatainkat érinteni. Hát én azt mondanám, hogy ne menjenek oda, ahol mi már elvégeztük a vizsgálatokat. Ez lenne egy olyan ajánlás, hogyha nem akarják azokat a projekteket megnézni, amit már lefettek itt a könyvszámvizsgálók, akkor az oké, okay, de láttam a tervezetet, és a szándékuk pedig az, hogy különféle NGO-kkal találkozzanak. Azt is kiolvastam belőle, hogy a nemzeti hatóságokkal is szeretnének találkozni. Tehát a kifizető ügynökségekkel, és természetesen az az önök választása és korábbi tényfeltáró utakon is találkoztunk a kifizető ügynökségekkel. Ők felelősek a mezőgazdasági alapokért a tagállamokban. Éppen ezért mi nem látunk semmilyen problémát abban, hogyha oda elmennek, de én azt mondanám, hogy itt a két látogatás céljait válasszuk ketté. A javaslatokra visszatérve, hogy kivel találkozanak, miről, kivel beszéljenek politikai téren, azt önökre hagyom, köszönöm. De egy dolgot azért nagyon óvatosan kifejezésre juttatnék, Hát igazából az nem működik, amit javasol teljes mértékben, hiszen fogalmunk sincs, hogy kikkel beszéltek, kiket kérdeztek meg másodszorban. Hogyha valami mondjam, érzékeny, akkor oda megyünk, hiszen a lakosság nem azt várja el tőlünk, hogy olyan helyekre menjünk, ahol nincsenek problémák, hanem inkább azt várják el tőlünk az adófizetők, hogy olyan helyekre menjünk, ahol problémák vannak. Tehát biztos, hogy kell ilyen kínos kérdésekkel is foglalkoznunk. Ez az önök vizsgálatától független. Szlovákiában is ezt tettük. Tehát Igazából a napirendünket nem az alapján alakítjuk, ami a könyv és számvizsgálat eredménye volt, hanem eh, hogy mi politikailag milyen eh, témákat találunk, milyen érdek eh, ellentéteket találunk. Tehát ahol semmi probléma nincs, oda minek menjünk. Hát ez eléggé fura szerep lenne a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak. Tehát azt fogjuk csinálni, mint az összes többi tényfeltáró misszióval, és akkor remélem, hogy ez világos. Nem tudom, hogy itt a auditálási osztáról valaki van. Igen, köszönöm szépen. Én a régió főigazgatóságot képviselem, Cseh köztársaság tekintetében két dolgot kérdeznék meg. Először is, mi a misszió címe? hiszen meg kell néznünk, hogy a rendszerek megfelelnek-e egymásnak, tehát hogy elkerüljük azt, hogy érdekütközések legyenek. És nem szeretnénk, hogy átfedések lennének, megkettőzések, hiszen egy elég ellentmondásos folyamatban vagyunk. Tehát jó lenne tisztázni, hogy ez nem egy könyv számvizsgáló, hanem egy tényfeltáró misszió. Ezt tisztázni kellene. Ezen kívül ezt legalább, igen, már megtettük, ezt már tisztáztuk szerintem legalább ötször. Szeretnénk a segítségünket is felkínálni, hogy az ottani auditáló szervvel is felvegyük a kapcsolatot, a kollégáink pedig bármilyen további tisztázás tekintetében rendelkezésükre állnak, hogy segítsenek előkészíteni a missziót. Köszönöm szépen! a parlament iránt tanúsított tiszteletét, és kérem, hogy abban a tekintetben fogadja el, hogy Szlovákia esetében is ezt tettük, más országokban, Görögország tekintetében is ezt tettük, gyakran ott jártam. Tehát a problémás esetekkel is szeretnénk foglalkozni, tehát legyen végre megint normalitás a tényfeltáró missziók egy teljesen normális dolog. De köszönöm szépen a támogatást az Empl részéről. Mark Schilfhaut, ügyvezető igazgató van jelen. Ott nagy csend van a helyén, jó? Az Olaf részéről Ernesto Bianchi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy szót adott. Hát olyan sok minden nem tudunk hozzáfűzni, a programtervezethez szerintünk nagyon jó, és a lehető legjobbat kívánjuk. Minden támogatást megadunk, ha kérnek, és nagyon sok sikert, és várjuk a jelentésüket, hogyha visszatértek. Köszönöm szépen, nagyon intenzíven foglalkozunk majd ezzel, hiszen nagyon érdekes előkészítő volt a szlovákiai misszió is és a KONT szakbizottság nagymértékben hozzájárulhatott ahhoz, hogy más módon látunk bizonyos dolgokat. Tehát nem volt mindig kellemes, de az Olafnak is ugyan ez a kellemetlen feladata van, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a kiváló együttműködést. Most nem tudom, hogy a kolléganők, kollégák valami szeretnének még megkérdezni? Van-e megjegyzésük az utazások kapcsolatban, az ajánlásokkal kapcsolatban? Akkor azt tesszük, ahogy a koordinátorok ajánlották. Nem látok változást a naptárban sem. Tehát lehet, hogy a koordinátorok szintjén is beszélhetünk erről, de nagyon fontos az, hogy legyen egy állásfoglalás a tényfeltáró misszió után. És igen, hiszen a, integrálhatjuk az állásfoglalásba a tényfeltáró misszió eredményeit. A tovább küldöm ezt a koordinátorokhoz, már megkerestek ebben az ügyben, és szeretném minél hamarabb tovább vitni ezt, hiszen eh, dönteni kell, hogy mikor írjuk meg az állásfoglalást, az elnökök konferenciája dönt erről majd, és körbeadjuk, és utána megkérem a koordinátorokat, hogy adjanak visszajelzést. Rendben, köszönöm. Minden világos? Akkor rendben lesz. Mi lesz akkor az biztos, hogy nagyon izgalmas utunk lesz. Akkor a következő napirendi pontra térünk át. Krisztoforú kolléga témája, és ő az előadó 2019 mentesítés tekintetében, amely a számbevőszék 16 per 2009-es különjelentés az európai környezeti gazdasági számlák javítani lehetne hasznosságukat a szakpolitikai döntéshozók számára. az Auditor Joao Figereido. hátul azért jóval többen vannak, mint elől. Üdvözlöm Önöket! Üdvözlöm a számbevőszék tagjait itt a KONT szakbizottságban. És most kérem, vegyék át a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony hogy megadja a szót, és köszönöm szépen, hogy meghívták az Európai Számbevőszéket, hogy röviden bemutassuk ezt a külön jelentést. Miről is van szó az Európai Környezeti Gazdasági Számlákról, és szeretném nagyon röviden ismertetni a jelentést a fő felvetődő kérdésekkel. Először is, hogy miért végeztük el ezt az audit tartott. És az első mondandóm ezzel kapcsolatban az, hogy az európai környezeti gazdasági számlák fontos információforrást jelentenek a környezetvédelmi szakpolitikák vonatkozásában fenntartható fejlesztési célok megvalósulása, monitorozása, hetes akcióterv megvalósulása. Az aktuális információk és releváns információk rendelkezésre állása fontos a gazdasági, társadalmi előrehaladás felmérés szempontjából a fenntartható fejlődés vonatkozásában, és a környezet nemzeti gazdasági számlák statisztikai keretet nyújtanak a környezet és a gazdaság kapcsolódásának megítéléséhez. A környezeti gazdasági számlák relevanciája nagyon fontos abból a szempontból, hogy a hatásuk maximális, optimális lehessen. Itt arról van szó, hogy alapvető információk álljanak rendelkezésre a környezeti politikák monitorozásához. A második dolog, amire felhívnám a figyelmüket az, hogy az általános keret, amelyben ezeket a számlákat kialakítják, hogy is alakul, és a különböző érintettek milyen szerepet játszanak. Ez egy egész tájékoztatási információs rendszer, amiben részt vesznek a tagállamok, összeállítják az adatokat, határidon belül benyújtják, és ők jelentést is készítenek. Nagyon fontos tehát a tagállamok szerepe, aztán az Eurostat nagyon fontos módszertani iránymutatást nyújt, összegzi az adatokat, és koordinálja pilot tanulmányokat. Ez egy komplett rendszer, egy statisztikai információs rendszer, amiben részt vesznek a tagállamok, nemzeti hatóságaik és az Európai Bizottság is. Mit kérdeztünk? hogyan tettük fel a kérdéseket ebben az auditban. Nos, a fő kérdés az volt, eh, hogy eh, a bizottság az európai hm, környezeti gazdasági számlákat eh, jól alakította-e ki, jól kezeli-e, jól használja-e. Ez volt a feltett kérdésünk. Felmértük, hogy a bizottság hogyan fejlesztette ki ezeket a környezeti gazdasági számlákat, és megpróbáltuk értékelni, hogy mennyiben töltik be a szükségleteket. Melyek a konklúzióink? Az első konklúzió az, hogy a stratégiai kereteket amelyeket a környezeti gazdasági számlák hoztak létre, még nem sikerült átfogóvá tenni. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a bizottság ez idáig nem rendelkezik teljes körű környezeti gazdasági adatokkal nincs olyan dokumentum, ami közép vagy hosszú távon meghatározná, hogy milyen adatokra van szükség a szakpolitikák alakításához és monitorozásához. A környezeti gazdasági számlák nem egyértelmű szerepet töltenek be a szakpolitikák alakításában a stratégiát nem egészítette ki átfogó akcióterv, van egy stratégia, de nincs átfogó akcióterv. Az egymást követő stratégiák, stratégiai célokat követtek, tíz éven keresztül meg kellett ezeket ismételni. Különböző hiányosságokat találtunk az átvilágítás során, a környezeti gazdasági számlák alkalmazásakor, megvalósításakor, és ez csökkentette a relevanciájukat a szakpolitikák alakításában. Nem végzett a bizottság a környezeti gazdasági számla modulok esetében költség elemzést, és a végrehajtása ezeknek a moduloknak körülbelül tíz évet vett igénybe nem minden releváns szakpolitikához használta a bizottság ezeket a számlákat. Például teljes mértékben nem használták ki őket a kulcsfontosságú szakpolitikák monitorozásához, így a fenntartható fejlesztési célok és a hetedik környezeti akcióterv nyomon követéséhez a számla modulokat külön-külön teszik közé, így nem lehet átfogó betekintést nyerni. A kulcsfontosságú felhasználók alternatív adatforrásokat használnak. Mi a fő következtetésünk, megállapításunk? Kihívást jelent az aktuális magas szintű adatok begyűjtése azt találtuk, hogy egyes adatokat a szükségesnél hamarabb is közzé tesznek, de nem minden időben rendelkezésre álló adatot használtak fel. Az, hogy nincs előre ismeretes naptár arról, hogy mikor válnak hozzáférhetővé az adatok, szintén nehézséget jelent. Az adatok minőségével is problémák vannak nem járul elegendő információt adatokhoz ahhoz, hogy az Eurostat meg tudja ítélni a minőségüket. Az Eurostat az egyes tagállamokkal együttműködve megpróbálta orvosolni a problémákat, de több évet vett igénybe a módszertani problémák kiküszöbölése, az iránymutatás megadása. Ezért három alapvető ajánlást tettünk. Az első, a stratégia keret kialakítása a környezeti gazdasági számladatok számára, hogy megerősítsük ezt a keretet. A második a ezeknek a moduloknak a relevanciáját kell javítani a szakpolitikák alakításához. A harmadik pedig, hogy időben álljanak rendelkezésre ezek a környezeti gazdasági számlák. Elnök asszony, kedves képviselők, azt kell, hogy mondjam, úgy gondoljuk, hogy szerencsés, hogy elvégeztük ezt az átvilágítást, ezt a munkát, és nagyon őszinte teljes körű együttműködésben részesültünk az Európai Bizottság részéről azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülünk neki, hogy az Európai Bizottság nagyon sok megállapításunkat és ajánlásunkat elfogadta. Elégedettek vagyunk az együttműködéssel és ennek a közös munkának a végeredményével is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kiváló jelentést. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság szeretne-e először hozzászólni, és aztán adna meg a szót a jelentéstevőnek, vagy először a jelentéstevő szeretne. What tudjuk is. If commission wants to... Ha a bizottság szeretne hozzászólni, akkor adjunk szót először a bizottságnak. Jó, oké, rendben, akkor először a bizottság, és aztán tiéd a szó. Krisztin Övéc asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Angolul szeretnék beszélni. Thank you very much. Köszönöm szépen a parlamentnek, hogy a napirendre tűzték ezt a témát. Köszönöm a számvevőszéknek és a munkát, köszönöm a jelentést, az együttműködést. Azt hiszem, hogy világosá vált az audit során, hogy tudatában vagyunk azoknak, az apró, azoknak a hibáknak, hiányosságoknak, amelyekre jutottak a munkájuk során. Elfogadjuk az ajánlásokat, javítani kívánjuk a stratégiai keretet, az számlák relevanciáját. Nyilván olyan információt szeretnénk biztosítani, amit használni is tudnak, és használható és ami az adatok aktualitását illeti, ebben is igyekszünk előrelépni. Röviden most kitérnék arra, hogy mik a terveink már Tavaly már az audit előtt és az audit során készültünk az új e, európai környezeti gazdasági számlák elkészítésére, ezt, erről beszéltünk a tagállamokkal. Ön említette az Eurostatot, amely megkapja a datok, adatokat, de tulajdonképpen a tagállami statisztikai rendszerek és hivatalok e, nyújtják be az adatokat, amelyek alapján az elkövetkezendő évekre kidolgozzuk a stratégiát. Az audit során már elkészítettük az audit végrehajtási tervét. Ön említette, hogy nem volt világos cselekvési terv, az a tagállami szakértőkkel egyeztettünk a végrehajtásról, és ez a végrehajtás még akkor is, hogyha a cselekvési terv már rendelkezésre állt, most a végrehajtási, illetve cselekvési tervben a, a számlák használhatóságát prioritizáljuk, és ahogy kérték, költségvetési becsléseket állítunk föl, illetve egy közép, egy köztes felülvizsgálatot is tervezünk, ez félidős felül, felülvizsgálatot, ez 2020-2022 között folyik, az önök ajánlására dolgoztuk ki ezt is, és a hosszú távú perspektíva kidolgozása a cél meg fogjuk nézni, hogy hogyan lehet az adatokat terjeszteni, hogy a felhasználók idejében tudatában legyenek, is az adatok ismeretében legyenek. Amikor az adatokat feldolgoztuk és um, szétküldtük, akkor említettük, hogy az, hogy ezek nincsenek összekötve egymással, ezek az adatok, ezek különböző modulok, illetve számlák, de hadd mondjam el, hogy minden modul számos olyan statisztikát összeköt, amely rendelkezésre áll, és minden modell önmagában már elég világos módon, világos kontextusban állítja össze az adatokat, és felmutatja az összefüggéseket. Ennyit szeretnék elmondani, és kíváncsian várom a parlament véleményét, és hogyha további információra van szükségük, erre ezen rendelkezésre állok. Köszönöm szépen, Vircasszony. Most Krisztoforú kollega kapja meg a szót a jelentéstevőnk. Köszönöm szépen. Az a véleményem, hogy az európai környezeti gazdasági számlák nagyon fontos szerepet játszanak. Az Európai Parlament többször is utalt már arra, hogy stratégiai tervezésre van szükség, ami a környezetet illeti. Ez nem öncélű dolog, mindannyian óvni, védeni Eh, kívánjuk a környezetet, de néha felmerül az az aggodalom, hogy a gazdasági költségek túl magasra, túl magasra rúghatnak. Azt gondolom, hogy a környezeti gazdasági számlák keretében világossá válik, hogy a környezetvédelem fontos szerepet játszhat. Az is fontos természetesen, hogy a környezeti politikát eh, pontosan figyelemmel kísérjük. Azt gondolom ugyanis, hogy nem lehet ezt eh, ellenőrzés nélkül nem szabad ellenőrzés nélkül végrehajtani. Hadd mondjam el, hogy az európai szék jelentése nagyon fontos dolgokra utal, de azt is megmutatja, hogy az Európai Bizottság bizonyos hézagokat vetett fel, és emiatt nem olyan könnyű konkrét költséghaszon elemzést végezni. Azt hiszem, hogy ezzel ezen külön jelentés alapján minden olyan pontot ki tudunk emelni, amelyben látjuk, hogy még további javításra van szükség. A az európai számvevőszék külön jelentései fontos alapot képeznek, ezeket végre kell hajtani, de azt gondolom, hogy nem lehet csak elméleti szintre redukálni ezt a kérdést. Nagyon fontos látni azt is, hogy a tagállamok nem tartják be teljes mértékben a, a, az elvárásokat, konkrét számokat, teljes statisztikai adatokat kell rendelkezésre bocsátaniuk, és ezt nem teszik meg minden alkalommal, és ezért a környezeti politika nem tud egyértelműen megvalósulni, és ez az, a környezeti gazdasági számlák Mm, rendelkezésre bocsátásakor, vagy elkészítésekor világosra válik. Látjuk, hogy hol vannak még hiányzó adatok, vagy hol hiányoznak még adatok, és ebből a szempontból fontos a e, számvevőszék munkája. Ezen külön jelentést valóban végre kell hajtani, az ajánlások szintjén ezeket meg kell valósítani, és mi is ezen fogunk dolgozni. Egyébként pedig az a véleményem, hogy hogy ami a környezeti gazdasági számlákat illeti, itt stratégiai problémák merülnek fel 2023-ig. Eh, eh, és eh, azt gondolom, hogy a jövőbeni akciókat, fellépéseket pontosabban figyelembe kell venni. Bizonyos fellépések merülnek itt fel, ehhez azonban konkrét stratégiai keretre van szükség, és ez egy pontos um, idő ütemtervel kell, hogy összekapcsolódjon. Fontos a konkrét költség-haszonelemzés, fontos a teljes tájékoztatás is. Az Európai Bizottságnak feladata, hogy megosszon velünk adatokat az első fázisra vonatkozóan. A második fázisban pedig azzal kapcsolatos információkat és várunk, hogy ezeket az intézkedéseket konkrétan hogyan hajtják végre. Azt gondoljuk, hogy az Európai Unió van, főleg az európai környezeti gazdasági számlák még nagyobb szerepet fognak játszani. Itt konkrétan a Green Deal megvalósítására gondolok. A környezeti politika az egy dolog, a fenntartható fejlesztés pedig a másik dolog, amit szem előtt kell tartanunk. Ez azt jelenti, hogy sokkal átfogóbb és hatékonyabb fellépésre van szükség. A célunk az átláthatóság, aztán a megtakarítás, tehát a gazdaságos mm, költségvetés végrehajtás, illetve a környezeti politika, környezetvédelmi politika hatékonysága. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e más hozzászólás kollégák részéről, Pujé kollega? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a számvevő széknek ezért a nagyon értékes jelentésért, és köszönöm a jelentéstevőnek, Krisztoforú úrnak is a jelentés tervezetét, amely nagyon átfogó és kiegyensúlyozott. A lényeg, és itt néhány megjegyzésem lenne, hogy nyilván önök is emlékeznek rá, hogy az új Európai Bizottság decemberi hivatalba lépése óta prioritásnak tekinti eh, a környezetvédelmet, illetve a klímát a Green Deal-en keresztül, és ezek a célkitűzések, illetve a fő célkitűzés, hogy 2050-ig szénmentes kontinens legyünk. A, az európai választási kompány ban is világosá vált, hogy a polgárok ezt várják tőlünk, és ez alapján fognak megítélni bennünket, hogy együtt tudunk-e javítani a helyzeten. Amikor azt mondjuk, hogy az Európai Unió feladata ezen célkitűzések elérése, akkor tudnunk kell, hogy mit szeretnénk? Szeretnénk-e együttműködve a polgárokkal ezen dolgozni, vagy szeretnénk-e még mélyebbre ásni az európai intézmények és a polgárok közötti árkot? Hát nyilván együttműködve szeretnénk elérni ezeket a célokat, és egyértelmű, hogy a környezeti gazdasági számlákat a lehető legjobban arra kell koncentrálni, hogy ezen céljainkat el tudjuk érni. A jelentés világosan megmutatja, hogy ezeket a modulokat hogyan választották ki, ezek hogyan fognak alakulni a jövőben, ezt fontos említeni. Hamarosan például a plenárison szavazunk egy jogszabálytervezetről, amely a fenntartható finanszírozás keretét határozza majd meg, ez lesz a taxonómia, amelynek a célja, hogy nem csak a, gazd, a beruházások gazdasági kritériumait, hanem a környezeti, szociális és, és kormányzási irányítási kritériumait is figyelembe vegye. Azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen, így tudunk a szükségletekre reagálni, és szeretném hangsúlyozni, hogy az európai politikának ebbe az irányba kell mozdulnia. Egy aggodalom, elnök asszony, ezzel zárnám, a számvevőszék aláhúzza, hogy számos tagállam, illetve egyes tagállamok még mindig nem adnak adatokat át, eddig szankciók terhe mellett sem, úgyhogy azt kérem, hogy helyezzünk nagyobb nyomást a tagállamokra, hogy biztosítsuk azt, hogy átláthatók, összehasonlíthatók legyenek az adatok, és az adatok jöjjenek minden tagállamból. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden eszközt kihasználjunk, amelyeknek köszönhetően ezek a környezeti gazdasági szemlek hatékonyabbak, hatásosabbak lehetnek, és a harmonizáció megvalósulhat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen osztom mindkettőtök véleményét, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek szinte semmilyen adatot nem szolgáltatnak, és hogy vannak olyan tagállamok is, amelyek olyan adatokat szolgáltatnak, amelyek nem érvényesek, vagy mindenféle kontextus nélkül adják ezeket az adatokat. Nem teljesen értéktelenek, de azért nem ellenőrizhetők, nem helyezhető kontextusba, és így az összképbe nem illenek bele. Egy másik dolog, hogy nagyon meglepett, hogy annyit beszélünk itt a Green Dealről, a zöld megalapodásról, és még mindig nincsenek érvényes adatok abban a tekintetben, hogy legyen egy össz áttekintésünk. És az adatok még mindig nem megbízhatóak. Éppen ezért nagyon szépen köszönöm a számbevőszéknek azt, hogy mégiscsak nagyon figyelmesek voltak. Az elkezdendő időben eléggé sok jogalkotás lesz majd a Green Deal-lel, hát ez eléggé szükséges is. Ehhez pedig teljesen érvényes felhasználatú adatokra van szükségünk, hiszen csak is ezekkel tudunk dolgozni. Hiszen azt is szeretnénk elérni, hogy mások is elfogadják a tényeinket, adatainkat. És ez pedig csak akkor működik, hogyha ezek megfelelő adatok, ellenőrizhető adatok, egymással összehasonlítható adatok és kontextusba helyezhetők, egy összkontextusba. Ezt én egy nagyon izgalmas vállalkozásnak tartom, és a bizottságnak is szeretném elmondani, hogy hány tagállam nem ad megfelelő adatokat, és hogy a bizottság milyen intézkedéseket foganatosított ebben a tekintetben. Mindenek előtt köszönöm szépen a támogatásukat. A környezeti gazdasági számlák tekintetében, és köszönöm, hogy aláhúzta azt, hogy nagyon fontosak az információk a munkája számára. És most rákérdező közvetlenül, hogy hány tagállam nem ad be adatokat. Körülbelül három tagállammal van problémánk. Teljesen élünk azokkal a jogi lehetőségekkel, amelyek rendelkezésünkre állnak, tehát megfelelési becslést végzünk, és támogatjuk is azokat az országokat, amelyek új kísérleti projekteket folytatnak, támogatjuk azokat az országokat, azt a három országot, ezek a legkisebb országok, amelyeknek nincsenek meg a technikai lehetőségeik, és ezen országok számára pedig mi szeretnénk megfelelő európai értékelést tartani. Hogy minden tagállam megfelelő összehasonlítható adatai legyenek. Ezen kívül az európai számlákat is összehasonlítjuk, a tagállamok információi alapján állítjuk össze, és reméljük, hogy a módszertan tekintetében is megbízható adatokat kapunk. Mindent felhasználunk, ami lehetőségünkre áll, de a Green Deal tekintetében, a környezeti szempontok tekintetében egyre fontosabb lesz, hogy a magyarázatok használhatók legyenek. Rajta vagyunk, dolgozunk rajta és ezek az adatok mennyire megbízhatóak? Ez is eléggé lényeges kérdés, hiszen a számbevőszék feketén-fehéren kifejezte, és most szeretném megkérdezni a bizottságot is és a számbevőszéket is, hogy ezek az adatok mennyire megbízhatók, hiszen tudjuk, hogy regionális szinten teljesen más statisztikai rendszerekkel dolgoznak, más mérési módszereik vannak. Ezek az adatok egyáltalán mennyire érvényesek? és ezt a kérdést most a bizottságnak és a számvevőszéknek is felteszem. Az adataink megbízhatóak, tisztában vagyunk azzal, hogy jöhetne több adat, korábban is jöhetnének az adatok, de amivel rendelkezünk, az megbízható és összehasonlítható. saját országomban is volt néhány probléma nemrég. Tehát ezért ezért eh, hát inkább aggódom a válasz miatt, hiszen Európában soha nincs olyan, hogy minden adat időben beérkezne. Én még ilyet nem tapasztaltam. Tehát nem nagyon hiszem el száz százalékig, amit mond. De hát majd a számbevőszék esetleg pontosít, a számbevőszéki a szó, tehát hogy az adatok mennyire érvényesek, esetleg ad egy visszajelzést. Köszönöm szépen, hogy szót kapok. Ha megengedi, én is tennék néhány megjegyzést. A parlamenti képviselő kérdései után és a bizottság válasza után. Mindenek előtt szeretném megköszönni Krisztofóru úrnak, az előadónak ezt a nagyon átfogó jelentést. A mi jelentésünkhez. Nagyon fontos eszközről van szó a környéti gazdasági számlák tekintetében, éppen ezért ez egy kulcspont politikai szempontból. És eh, ahogy láttam, és ahogy hallottam, amit Boajé úr mondott, nagyon fontos a jövőt tekintve is, hiszen az új Green Deal-lel függ össze. Nagyon fontos eszköz lesz, hogy megfigyeljük a különféle szakpolitikák végrehajtását a Green diesel vel kapcsolatban. És szeretnék válaszolni arra a kérdésre is, amelyet Boájé úr tett fel, hiszen a, a késlekedések miatt, tehát a tagállamok késlekednek az adatok átadásával, és pedig szeretném elmondani, hogy a jelentésünkben megvannak ezek az adatok, és itt a hármas táblázatban látja ezeket, és itt az ötvenes bekezdésben pontosan, de az a kérdés, azok a kérdések, amiket feltett, azokat a bizottság szerintem már megválaszolt. És most uh, szeretnék áttérni az asszony kérdésére az adatok megbízhatósága viszonylatában. A számlák megbízhatósága tekintetében az 52-es bekezdésre szeretném a figyelmüket felhívni. Az elrosztatnak több információt kell bekérni a tagállamoktól az adatok megbízhatósága viszonylatában, amelyeket elküldenek a bizottságnak. Végezetül pedig volt egy olyan kérdés is, hogy milyen lépéseket használhat a bizottság azon államokkal szemben, amelyek nem válaszolnak időben és korrekt módon. Van itt néhány elem itt a jelentésünkben, és most a hármasra hívom fel a figyelmüket, a hármas ajánlásra, amelyben az van, hogy a bizottságnak a rendelkezésére álló eszközöket fel kell használni, hogy a tagállamokat rábírja, hogy időben megfelelő adatokat szolgáltassanak. A bizottságnak tehát már rendelkezésére állnak olyan eszközök, amelyek garantálhatják, hogy időben megfelelő adatokat kérjen be a tagállamoktól. Köszönöm, de még valamit szeretnék elmondani. A számbevőszék javaslatai, amelyek a jelentésben is benne vannak, a közös munkánk eredménye, amelyet a bizottság megfelelő szolgálataival végeztünk. És meg tudtunk állapodni abban, hogy milyen gyenge pontjai vannak a rendszernek, és a bizottság már azon van, hogy végrehajtsa a számbevőszék ajánlásait. Köszönöm szépen. Köszönöm. Biztos, hogy pontosabban is megnézzük, hogy mi van is. És Elefteris Krisztoforút kérdezem, Elefteris szeretnél még valamit mondani? Szeretnél még hozzászólni? Köszönöm. Minnyájunk célja a számbevőszék és az Európai Bizottság és az Európai Parlament célja, vagy az én saját célom, mint előadónak közös. Ez pedig az, hogy támogassuk a környezetvédelmi intézkedéseket, azonban ezekkel, ezeknek nem szabad ellenőrizetlenül zajlaniuk. A gazdaság, tehát az ökonómia és az ökológia, a gazdaság és a környezet tudatosság összetartozik. Éppen ezért lényeges, hogy megnézzük ezt, hiszen van egy környezet, tudat van környezetpolitika, azonban nagyon pontosan felügyelni kell ezt. Még nem hajtottuk végre az összes jogszabályt, amely ezen a téren létezik. A jövőben ezen javítatunk, és köszönöm a számvőzéknek a munkáját. Én pedig mind a háromnak köszönöm. Az előadónak, a bizottságnak és a számbevőszéknek. Tehát nagyon szépen köszönöm. Időközben egy kicsit változott a menetrendünk. Flanagan Koné kolléga is megérkezett, tehát akkor áttérünk az ötös pontra, amely a mezőgazdasági termelők jövedelmének stabilizása, átfogó eszközkészlet a rendelkezésre, de orvosolni kell az eszközök alacsony mértékű kihasználtságát és a túlkompenzációt. Először is megkérném Szamó Jerepet kérni, aki a számbevőszék tagja, hogy magyarázza el nekünk, mi is áll ebben a jelentésben. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő asszony, a képviselő úrra, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy ezt a külön jelentést bemutathatom a mezőgazdasági termelők jövedelmének stabilizálásáról, és különösen arról fogok beszélni, amikor az Európai Bizottság nem fogadta el az igényeket. Ugye itt válságkezelési eszközökről van szó, arról, hogy hogyan alkalmazták őket. Arra összpontosítottunk, hogy a zöldség és gyümölcs szektorban az biztosítási intézkedések hogyan alakultak, különösen az orosz tilalom, behozatali tilalom után. Ami a kockázatkezelési eszközöket illeti, nos azt találjuk, hogy alacsony az EU támogatás szintje, 17 ország a térképen látható, nem is alkalmazta. Az EU közkiadásainak 90%-a biztosításra megy el és csak a gazdáknak egy töredékét érintette, kevesebb, mint 8 százalékát a második pillér keretében. Franciaország és Olaszország használta fel a legtöbbet, őket vizsgáltuk, és nagyon nagy mértékben a borászatban. Nagyon komoly a itt a utcának. A közvetlen kifizetések nagyon komoly részét teszik ki a kockázatkezelésnek a gazdák esetében. Minél több a közvetlen kifizetés támogatás, annál kisebb a biztosítás használata, és ez oda-vissza érvényes. Ez azt jelenti, hogy folyamatos kiegészítő jövedelmet jelent számukra, és um, az ellenálló képességet is uh, növeli a közvetlen uh, kifizetés. A uh, zöldítés és a jövő szempontjából a vetésforgó nagyon fontos, a legfontosabb prevenciós eszköz a gazdaságok szintjén. Egyes EU eszközök át összefedésben vannak egymással, illetve konfliktusban van az általuk adott ösztönzés. Néhány ilyen kivételes intézkedés csökkentheti a kockázatkezelési eszközök igénybevételének ösztönzését. Ez azt jelenti, hogy e, ezeket az eszközöket nem veszik igénybe. a gazdákat nem ösztönzik arra, hogy ex post intézkedéseket vegyenek igénybe. A kölcsönös alapok és a biztosítások csak a különböző kockázatok esetében vonzóak. A tagállamok gyakran jobb adatokat gyűjtenek, mint a bizottság a kockázatkezelési rendszerekről a bizottság nem gyűjti be az összes megfelelő információt, mint amit Franciaország vagy Olaszország ennek megfelelően a kockázatkezelési rendszerekben való részvétel túl alacsony a gazdák részéről, és nem lehet könnyen összehasonlítani ezt a tagállamok között. Most pedig arra összpontosítanék, hogy a zöldség és gyümölcs szektorban az orosz 2014-es behozatali tilalom után milyen különleges intézkedéseket alkalmaztak. 513 millió euró EU-s kiadást jelentett ez nem voltak objektívek a kritériumok ennek igénybevételéhez. Annak ellenére, hogy behozatali tilalom volt Oroszországban, az alma export növekedett, az EU-n kívül, tehát más piacokat találtak 2014-ben csökkent az export mértéke, de 17-ig újra növekedett folyamatosan. 2009-ben semmilyen kivételes intézkedést nem alkalmaztak. Ezek a különleges intézkedések négy évig tartottak, de a háttérben meghúzódó strukturális problémákat is ebből próbálták or- orvosolni. A nektarén és az őszi termelés 2017-ig növekedett. Találtunk túlkompenzációs eseteket is, ez azt jelenti, hogy az alma piacról való kivonásra adott támogatás magasabb volt, mint az alma piaci ára. Azt is találtuk, hogy nagyon költséges volt tehát a piacról kivonási rendszer. Azt találtuk, hogy az Európai Unió nagyon drágán fizette meg az őszi barack és az alma feldolgozását. Egy liter gyümölcslé akár 4,25 euróba is került, összehasonlítva a szupermarket árakkal. Ez nagyon magas. Tehát a legtöbb a piacról kivon gyümölcs visszakerült a piacra gyümölcslé formájában. Több ajánlást tettünk az Európai Bizottságnak a preventív intézkedésekre és a kockázatkezelő eszközökre vonatkozóan azt javasoltuk, hogy ösztönözzék a gazdák jobb felkészülését, a köztámogatás, a prevenciós és adaptációs intézkedéseket kellene, hogy támogassa, hogy a gazdák ellenálló képessége növekedjen az olyan gazdálkodási gyakorlatokat kellene ösztönözni, amelyek kevésbé vannak két éve ezeknek a rendkívüli eseményeknek. Jobban kellene megtervezni a bizottságnak ezeket az intézkedéseket is, hiszen látjuk, hogy milyen kevesen tudták igénybe venni egyes szektorok nagyobb termelők támogatása nem feltétlenül jelent hozzáadott értéket az ajánlás lehet, hogy nem jókor érkezik, lehet, hogy most nem könnyű ezt figyelembe venni. Úgy gondoljuk, hogy az új vidékfejlesztési program 2021-ben indul, és az Európai Unió hozzáadott értékének elérése a finanszírozás egyik fő szempontja. A bizottság ezt minden intézkedésben figyelembe kell, hogy vegye megfelelő output jelzőkkel eh, kellene eh, nyomon követnie a bizottságnak a hatékonyságot eh, a tagállamok szintjén, és eredménymutatókat kellene használnia. Ami a különleges kivételes intézkedéseket illeti, világosabb kritériumokat kellene alkalmazni, és azokat fiatal gazdákat kellene ösztönözni, akik megfelelően felkészültek az időjárási viszontagságokra. bizottság ugyan elismeri ennek a helyességét, mégis esetenként kíván eljárni. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy ez az ajánlás helyes, több államban már bebizonyosodott a szélsőséges klíma esetek egyre gyakrabban fordulnak elő, és minél többször lép fel támogatólag, rendkívüli támogatással az EU, annál kevésbé készülnek fel az ilyen helyzetekre. Az is fontos, hogy a piacról való kivonás támogatása ne legyen magasabb, mint a piaci ár. A bizottság azonban esetenként kíván fellépni. Fentartjuk ezt az ajánlásunkat, hiszen szerintünk fontos, hogy előre végezzék el a számításokat, és a hasonló esetekben a gazdákat hasonlóan ösztönözzék. A tagállamokban könnyű ellenőrizni a piaci árakat, és így gondoskodni arról, hogy ne legyen túlkompenzálás. Az Európai Bizottságnak fontos fontos finanszírozási szerepe van. Köszönöm a figyelmüket, és szívesen állok rendelkezésükre, hogy válaszoljak kérdéseikre. Köszönöm szépen Flanagan úrnak ugyanezt a kérdést fogom feltenni, mint Krisztofor úrnak feltettem. Először az Európai Bizottságnak megadjuk el a szót, hogy a jelentéstevő után tudjon erre reagálni, vagy először a jelentéstevő szeretne hozzászólni? ahogy kívánja. Go to the commission first, please. Igen, hallgassuk meg az Európai Bizottságot. Akkor az Európai Bizottságé a szó, tessék. Miután úgy hallottam, hogy bizonyos vélemény eltérések vannak az Európai Bizottság és a számvevőszék vélemények között, különös izgalommal várom ezt a hozzászólást. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban véleményeltérés van, de ez nem veszel semmit a jelentés érdeméből. Mindig is nagyon hasznos meghallgatni az Európai Számvevőszék jelentését, és megnézni ezt, hogy hogyan tudunk javulni, javítani a munkán, és hogyan tudjuk e- ezt betáplálni a jelenlegi felülvizsgálatokba, amelyek a piaci felülvizsgálati módokkal kapcsolatban folynak. Itt a kapreform jelentés, amit a tanács és a parlament foglalkozik most éppen, ez is egy lehetőség arra, hogy ennek a jelentésnek az eredményeit figyelembe vegyük. Tehát a jelentést nagy figyelemmel hallgattuk, és a szükséges intézkedéseket el fogjuk fogadni a, eh, a, az ajánlásokkal kapcsolatban. Vannak dolgok, amelyekben egyetértünk, és vannak dolgok, amelyekben nem, erre ki fogok térni de nem szabad az Európai Bizottság és a számvevőszék közötti vélemény eh, különbséget eh, túl eh, nagyra értékelni, mert az Európai Számvevőszék is elismeri, hogy az Európai Bizottság eszköze azt a célt szolgálja, hogy az európai gazdák ellenálló képességét erősítse, és itt a közvetlen kifizetésekre is gondolok, amelyek az a jövedelem stabilizációhoz hozzájárulnak, és ez lehetővé teszi azt, hogy a csökkenő ár árakkal, vagy az alacsonyabb termeléssel szembenéznek. Most 40 milliárdról beszélünk a jelenlegi kifizetések, éves kifizetések szintjén, és ez egy jelentős összeg. Aztán fontos, hogy megfelelő eszközök állnak, álljanak a rendelkezésünkre, ezt elismerjük a válságkezelésre, főleg a mezőgazdasági ágazatban, amely főleg természete miatt kifejezett kifejezetten sebezhető, legyen szó állatnövénybetegségekről, kereskedelmi korlátozásokról, és másokból is fluktuálhat a gazdák jövedelme, és nagyon fontos, hogy ezen dolgokra, jelenségekre reagáljunk. És nagyon fontos a jövedelem támogatás, a piaci intézkedések, a kockázatkezelési intézkedések, illetve egyéb intézkedések a vidékfejlesztési programban. Elismerte a számvevőszék azt is az előadásában, hogy a különböző abban rendelkezésre álló eszközök függően attól, hogy mennyire használják ezeket fel a tagállamokban, ezek erősíthetik egymást, és emellett időről időre bizonyos tartalmaznak bizonyos kompromisszum lehetőségeket is, és ezek együtt kombinálva hozzák a legjobb jelentést. Itt az első ajánlás, hogy készítsük fel a gazdákat arra, hogy jobban legyenek, jobban készüljenek a válságokra. Az Európai Bizottság szeretné kiemelni, hogy a jelenlegi kap reformok pontosan ezt célozzák. A cél az, hogy biztosítsuk, hogy a gazdák megfelelő védelemben részesüljenek, amennyire csak lehet eh, a különböző fluktuációkkal szemben. A tagállamok a stratégiai tervezés során előnyt élvezhetnek a megerősített rugalmasságból, a jobban célzott, a célzottabb eszközökből, eh, különös tekintettel az új teljesítmény alapú megközelítésre. Nyilván tudják, hogy ez az új modell része, hogy inkább a teljesítményre, nem pedig a compliance-re helyezzük a hangsúlyt, nem a feltételekre. A vidékfejlesztési stratégia a tagállamok kötelezettsége, és ez különböző alapokat foglal magába, és a gazdákat fel kell készíteni arra, hogy a válságoknak jobban ellen tudjanak állni. A másik rész a jobb monitorozás. A bizottság hangsúlyozná, hogy az eszközök monitorozása időbe telik, kapacitásépítés is fontos a nemzeti szinten, adminisztrációs szinten, és maguknak a gazdáknak is készülniük kell azt gondolom, hogy nem leszünk soha olyan helyzetben, hogy az Európai Bizottság politikájának köszönhetően, vagy máshogy, hogy elérjük azt, hogy minden gazda 100%-ban minden kockázatot lefedjen biztosítással, és Hadd emeljem ki, hogy sem, számos gazdát nem igazán érdekel, érdekelnek ezek a biztosítási megoldások, a saját kockázat csökkentési módszereiket követik. Ami a jövőbeni kapot illeti, ezek az aspektusok már értékelésre kerültek különböző külső eh, tanulmányokban, és nem eh, titok, hogy az elmúlt 20-30 évben újra és újra felmerül az a kérdés, hogy a gazdákat hogyan lehet eh, kölcsönös alapokkal és, és és biztosítási megoldásokkal arra ösztönözni, hogy, hogy elébe menjenek a kockázatoknak és a fluktuációnak, és ne legyen szükség támogatási eszközökre. Az idő arra tanított bennünket, hogy mindig kell, hogy legyenek kivételes segítő alapok, mindig is lesznek külön, különleges fejlemények, különleges kivételes jelenségek, legyen szó állatbetegségekről, vagy más kockázatokról. Ilyenkor segíteni kell a gazdáknak. És akkor most nézzük a harmadik ajánlást. A bizottság, azt, a, a számbevőszék azt javasolta, hogy olyan mechanizmusokat hozzunk létre, amelyeknek köszönhetően megállapíthatjuk, hogy a különleges intézkedéseket mikor lehet bevezetni. Ez megint csak egy olyan téma, amely nem csak a számvevőszék részéről, de a kutatók körében is fontos. Olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek piaci beavatkozást vagy piaci fellépést váltanak ki szinte automatikusan. Az Európai Bizottság a tanácssal és a parlamenttel megnézte ezt a kérdést, és arra jutottunk, hogy soha nem fogunk eh, elérni oda, hogy egy formula, egy program leved minden olyan feltételt, amely automatikusan kiváltaná a gazdák eh, eh, megsegítését. A CMO rendelet, illetve egyéb rendelkezések, amelyek a piaci intézkedéseket szabályozzák, na magas szintű rugalmasságot követelnek, mert különben képtelenek lennénk fellépni és segíteni. A kritériumok hatással lennének a piac alakulására, illetve magatartására. Hogyha egy olyan kritériumot határoznánk meg, amely egy bizonyos segítségnyújtási program automatikus beindítását váltaná ki, akkor a piac úgy manipulálná a helyzetet, hogy úgy alakuljon az ár, hogy ez aztán automatikusan kiváltsa ezt a fellépést. Minden esetre tudjuk, hogy az ex ante kritériumoknak vannak, költség, vannak kockázatai, de nem szabad ezt elfelejteni, nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ami az utolsó ajánlást illeti a kivételes intézkedéseket, ebben a konkrét esetben hadd vessen fel, hogy itt az orosz embargót vizsgáltuk meg, főleg a zöldség gyümölcs ágazatban, és igen, a tanácsal beszéltünk erről, és megnéztük a zöldség gyümölcs ágazat kockázatait és eh, itt az ármeghatározás túlkompenzációhoz vezethetett volna. Ez egy kivételes helyzet, de minden esetre így is úgy is meg kell vizsgálni, ezt felül fogjuk vizsgálni a másodlagos jogszabályalkotás felülvizsgálata során, eh, a, a amelyre szükség van ahhoz, hogy elkerüljük azt, hogy ugyanilyen feltételek merüljenek fel a jövőben, hiszen azt hiszem, hogy ebben aztán tényleg egyetérthetünk a számvevőszékkel és a szakbizottsággal, hogy el kell kerülnünk a túlkompenzációt, a kivételes intézkedések keretében. Persze tudva azt, hogy a válság helyzetben eh, a prioritás a gyors fellépés, a piacok számára a jelzés küldése, a stabilitási stabilitás eh, garantálása. Ebben az összefüggésben kerülhet sor hibákra, és ezekből a hibákból tanulhatunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, ennyiben hagynám, és köszönöm a számvevőszéknek még egyszer ezt a nagyon értékes beszámolót. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most Flanagan úrnak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm a jelentést, és szerintem nagyon jó understatement lenne, hiszen ma délután kettőkor egy kap árnyék előadó ülésen leszek, ahol pont ezekről a cikkekről fogunk tárgyalni. És nyilvánvalóan megbeszéljük a kedvezményezeteket, és hogy mi a legjobb nekik. Az egyik nagyon fontos kérdés, amely szerintem még vicces is, és egy nagyon baloldali csoportról jött tőlem, hogy igazából itt az ár vagy a mennyiség, a volumen számít, hiszen ebben a kapitalista világban az alacsonyabb volumen általában alacsony árat jelent magasabb árat jelent. Tehát nézzük meg, hogy igazából mit kell itt figyelembe venni, hogyha beindítjuk ezeket az alapokat. Ezen kívül nagyon nagy agályaim vannak, és ez a gazdálkodó szervezetektől jön. Az egész elképzelések úgy néznek ki, hogy pénzt kapnak, ott vannak a közvetlen kifizetések, és ez pedig ezeket pedig ez az új tervezet megszünteti. És a termelőknek megvan a saját lehetőségük, hogy valamennyire enyhítsék a keményebb következményeket, tehát akkor bankoktól kell majd hitelt felvenni, tehát vannak ilyen agályok. És nyilvánvalóan korlátozott az, amit itt tehettek, de ebben a jelentésben a zöldséggyümölcs ágazatról volt szó, ez pedig egy olyan ágazat, amely profitábilis lesz, és nagyon érdekes lenne látni egy hasonló jelentést, például a marhahús és a tej ágazat területéről is, hiszen nagyon sok gazda, igazából itt a profitabilitás kifizetődőség határa alatt vannak. És az egyik legfontosabb dolog itt, hogy a piac nem veszi figyelembe, hogy mindenki megfelelő lehetőségek, egyenlő lehetőségekkel lépjen piacra. Tehát nagyon nehéz a piaci értéket ezekben az ágazatokban meghatározni. Alapvetően itt igazából nem tudom, hogy hogyan fog az ágazat kifizetődő módon dolgozni, hogyha nem adunk az új kapban megfelelő segítséget. Ezt is figyelembe kell vennünk. És hogyha például biztosítom a házamat, és utána felgyújtom, és nem fog fizetni a biztosító. Igazából, hogyha felgyújtom a házukat, akkor igazából az kifizet a biztosító, mert más házát gyújtottam fel. És valami hasonlót látok itt, például a marhahús árában is, olyan helyeken, mint például Írország. És felteszem magamnak a kérdést, hogy a termelők kaphatnak-e garanciát, például Írországban, és itt az Európai Bizottságtól 50 millió eurót kapnak, hogy csökkentsék a termelést. És nem tudom, hogy az Európai Számbevőszéknek mi a véleménye, hogy milyen adatokat használnak hogy miért kell a marhahús termelést csökkenteni. Tehát a termelők nem igazán értik, és szerintem a tudományos eredményeket is fel kellene használni. Viszont van egy nagyon érdekes megjegyzés, ami egy sínúr tett a bizottság részéről, és aggasztó is lehet. Láthatunk egy olyan helyzetet, ahol a piac manipulálja a helyzetet, hogyan tudjuk ezt megkerülni? És van még egy agályom, igen, nagyon időben vagyunk, hiszen pillanatnyilag az eh, Egyesült Államokban tegnap volt eh, egy olyan intézkedés, hogy több millióak püföltek egy eh, műanyag labdát a biodiverzitás megőrzésén érdekében. Tehát volt egy ilyen tömeges akció. És ami engem aggaszt, az az, hogy igazából nagyon kevés kap pénz jut a termelőknek. Ügynökségek szedik be a pénzt, különféle exportőrök szedik be a pénzt. Tehát nem tudom, hogy ebben az új rendszerben több pénzt kapnak-e a termelők. Vagy mint az Egyesült Államokban ez a Tiger Woods vagy Travel Kelly példáját vehetnénk. Köszönöm. Hát igen, ez egy nagyon alapvető vizsgálat volt. Hát nem tudom, hogy ezzel a jelentéssel ezeket a problémákat mind tisztázhatjuk-e, de szeretném megkérdezni a többieket, hogy vannak-e még megjegyzések? É, azt kell? Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés nagyon fontos, és szeretném megköszönni a számbevőszéknek a munkáját, szeretném megköszönni az előadónknak is a munkáját, és a bizottságnak. A bizottságnak azt javasolja a számbevőszék, hogy szorgalmazzák, hogy a gazdák jobban felkészülnek a válságra, hogy modernizálják a koncepciójukat, hogy tisztázzák a kritériumokat, hogy hogyan lehet a kivételes módszerektől eltérni, és hogy milyen kompenzáció jár akkor, amennyiben visszavonulnak. És a számvevőszék úgy gondolja, hogy a gazdák eh, jövedelmeit védeni kell, akkor is, amikor csökken a termelés. És eh, igazából ennek az eszköznek az alkalmazása viszonylag gyenge marad, és nem túl eh, egyenlő a többieknek. És azt remélem, hogy a bizottság inté pontos intézkedéseket fog majd javasolni, hogy nyitsen ezen a helyzeten. És most néhány szót szólnék a elköltött 500 millió euróról, amelyet a zöldséggyümölcs szektor kapott 2014 és 2018 között az orosz embargó miatt, és erről már szó volt az orosz embargóról, a bizottság nem állított fel megfelelő objektív paramétereket, hogy felbecsülje a lehetőségeket. És mindenképpen folytatnunk kell ezeknek az alapoknak a figyelemmel kísérését. A, és 61%-át ennek az alapnak felhasználták a termelők, az termelők, ahogy a számbevőszék mondja, az alma exportálására, és a többi az megmaradt, és ez viszont nem akadályozta meg azt a folyamatot, hogy ez végére jusson. És erről beszélt a bizottság képviselője most nekünk, és ez egy kivételes alak volt. És még eh, nem vonták le megfelelő következtetéseket ebből az orosz embargónak a rossz kezeléséből, a 2014-es embargót rosszul kezelték, és még mindig nem vonták le ennek a következményeit. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Elefteris Christoforu Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének és a számbevőszéknek, és úgy gondolom, hogy ez az egyik olyan terület, ahol, amire nagyon oda kell figyelnünk. Ne feledkezzünk meg róla, hogy nagyon kiszolgáltatottak a gazdák, ők a populáció egy nagyon kiszolgáltatott rétege, és életbefontosság, életfontosságú szerepet játszanak a vidék környezetvédelme szempontjából, és érdekes megvizsgálni a szemvevőszék ajánlásait. Például amikor azt említik, hogy az a pénz, amit a kap keretében elköltenek, nem elég célzottan kerül elköltésre. Nem azok kapják, akiknek igazán szüksége van rá. Úgy gondolom, hogy erről el kell gondolkodnunk. Gondoskodni kell arról, hogy a változások megvalósuljanak, és a kap keretében költött pénzek célzottabban kerüljenek költésre. A második dolog az ösztönzés. Ugye összefüggés van a gazdálkodás és a környezet között. Nagyon nagy erőfeszítés történik a klímaváltozás kezelésére. És úgy gondolom, hogy a gazdák sokkal többet tehetnek ezen a téren a harmadik pedig a biztosítás kérdése. Érdekes megtapasztalni, hogy a biztosítás hol játszik fontos szerepet, és ez országonként eltér. További felszólalási igény, úgy látom, hogy nem. Akkor a számbevőszék tagjának adnám át a szót, a kolléganő kollégák megjegyzéseire, hogy válaszoljon. Thank you, Madam. Köszönöm, elnök asszony. Több kérdésre is reagálnék, Flanagan úr több kérdésére. Az első kérdés, ha jól értettem, arra vonatkozott, hogy a volument vagy az árat kellene alapul venni, amikor kivételes intézkedést alkalmazunk. Ez mindig azon múlik, hogy mi a célja az intézkedésnek. Hogyha a jövedelem képzés, akkor mind a kettővel kell foglalkozni, volumennel és árral is. Hogyha más a célkitűzés, akkor mást kell tenni. Ami a tej és marhaus szektort illeti. Pillanatnyilag most világítjuk át ezt a szektort, néhány hónapon belül a tejpiacra vonatkozóan rendelkezésre áll majd a jelentés, a marhahúsra vonatkozóan majd később, ami a termelési ösztönzést illeti. A marhahúsra nem tudok kitérni, mert azt nem vizsgáltuk, csak arra emlékeztethetek, amit a gyümölcs és zöldség szektorral kapcsolatban megállapítottunk az őszi barack és a nektarin esetében Spanyolországot és Görögországot kompenzálták, miközben Olaszország megpróbálta a termelt volument csökkenteni az ugyanazoknak a gyümölcsöknek az esetében felvetődik a kérdés, hogy megfelelő volt-e itt a koordináció. Tehát amikor bizonyos volumeneket csökkenteni eh, kellene. Ami a biztosítást illeti, talán csak három dologra mutatnék rá. Van egy eset a jelentésünkben, egy eh, Egyesült Államokbeli eset, a biztosított gazdák kevésbé mm, ellenálló módon termelnek, mint azok, akiknek nincs biztosításuk, hiszen valamilyen szinten számítanak a gazdák arra, hogy kompenzációt kaphatnak a biztosításból. A biztosításra szükség van, ugyanakkor megfelelő feltételekhez kell kötni. Tehát olyan feltételekhez, hogy a gazdák bizonyos prevenciós, például vetésforgó vagy más jellegű intézkedést meghozzanak, oly módon, hogy ne a biztosításra számítsanak, hanem a gyümölcsöt termeljék. A következő dolog, amit megállapítottunk, az az, hogy a biztosításhoz a tagállamok másként állnak hozzá, az Európai Uniós biztosítást nem veszik igénybe, helyette tagállami kompenzációt vesznek igénybe, de vannak olyan helyek is, ahol nincs szükség közpénzekre. A piac megoldja ezt. Ezért azt ajánljuk a bizottságnak, hogy vegye figyelembe hogy nincs bizonyíték arra nézve, hogy hozzáadott értéke lenne az európai költségvetésből biztosított biztosításnak, hogyha a piac is meg tudja ezt oldani. Ezt ajánlottuk a bizottságnak. Ami a jövőt illeti a klímaváltozás miatt, felvetődik a kérdés, hogyha a gazdák többsége, vagy nagyon nagy része megszenvedi az aszályokat, az árvizeket, akkor a biztosítás nagyon drágává válik mindenképpen, és hol van az a kritikus pont, amikortól már nem éri meg biztosítani, hanem a prevencióra van szükség a gazdák számítása szerint is. Ezért mindenképpen ösztönöznénk a prevenciót, és azt, hogy kevésbé hagyatkozzunk a biztosítási rendszerekre. Egyetértek a bizottsággal, hogy a az alap támogatási rendszer kell, hogy a fő tényező legyen, annak a terhére kell megoldani a túlélés, hogyha szélsőséges időjárási körülmények alakulnak ki. Szeretnék köszönetet mondani én is a bizottságnak a nagyon konstruktív megbeszélésekért, amelyeket az átvilágítás során lefolytattunk nagyon alaposan, mélyrehatóan megbeszéltük mindezeket a kérdéseket, néhány ajánlásnál eltért a véleményünk, a parlament és a tanács döntésén múlunk az, hogy mit tesznek ezután. Egyes tagállamok, Franciaország és Olaszország már ugyanezekkel az ajánlásokkal korábban éltek világos kritériumokat kérnek és alkalmaznak, amikor kivételes intézkedéseket foganatosítanak, és ezzel nincs gond a piacon az árak könnyen megismerhetőek, és így könnyen bevezethetőek ezek az intézkedések. Nem értett voltam Ö, úgy értettem, hogy Sátel és Krisztofor úr nem tett fel konkrét kérdéseket nekünk, de hogyha félreértettem, akkor kérem, ismételjék meg. So, jetzt frage ich erstmal die Kollegen, noch Nachfragen? Akkor kérdezem a kollégákat, hogy van-e kérdés az Európai Bizottság, Bizottsághoz, illetve a számbevőszékhez, Flanagan úr? Nem, nem, eléggé átfogó volt, mint mindig. Én általánosságban eh, kritikus vagyok, ami az Európai Unió ügyeit illeti, de az Európai Számvevőszék munkája nagy, nagyon lenyűgöz. Kérdezem, hogy a bizottság szeretne még hozzászólni? Szkennel úr, köszönöm szépen, elnök asszony, csak néhány apróság. Elmondtam korábban, hogy el kell kerülnünk az, hogy az a benyomás eh, alakuljon ki, hogy hogy, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy minden gazdának biztosítást kell kötnie ahhoz, és hogy akkor elkerüljük ezeket az váratlan eseményeket, és minden megoldódja. Nem erről van szó, abszolút nem. A példaként azt szeretném említeni, hogy az Egyesült Államokban a biztosítási rendszer a támogatás 15%-át veszi le mint saját jövedelmet, és ezt a szolgáltatást nem ingyen nyújtják, tehát ezt a biztosítási szolgáltatást. Ez egy hogyha fix forrásról beszélünk, akkor ennek a fix forrásnak egy része a, a biztosító társasághoz kerülnek, nyilván a biztosító társaság ennek örülne, de mi szeretnénk, hogyha a gazdánál maradna ez a pénz, hogyha a gazda szeretne e biztosítást kötni, illetve a kölcsönös e, alapokból részt venni, e, akkor hogyha Hogyha szeretnének a második pillérből részesülni támogatásból, akkor ezt meg kell kötniük, de lehetőséget kell biztosítani a gazdáknak és a termelő szervezeteknek, hogy, hogy használják ezeket az eszközöket. A költ kölcsönös alapok érdekes lehetőségeket biztosítanak. Például Franciaországban, Olaszországban vannak ezek a lehetőségek. Itt a gazdák és a termelő szervezetek maguk fizeti, maguk kezelik a befizetéseket, és ez hatékony eszközt biztosíthat arra, hogy elkerüljék az időjárás, betegségek vagy piaci fluktuációk miatti jövedelem kieséseket, vagy ezeket kompenzálják. Ezért támogatnánk ezeket. Ami pedig a túlkompenzációt illeti, az a számvevőszék ebben az összefüggésben nagyon fontos ajánlásokat tett. Az Európai Bizottság elismeri, hogy igen, vannak olyan eszközök, vannak olyan helyzetek, amikor fennáll ennek a kockázata, a váratlan, a váratlan események során. Ezt nehéz elkerülni, hogyha a krízis helyzetben lépünk fel. Ami Oroszországot illeti, ne felejtsük el, hogy az oroszok az EU agri-food exportra embargót vezettek be, 5 milliárd eurós kereskede, értékű kereskedelemről van szó, ez egy hatalmas kárt célzott, és az Európai Bizottság nem áldogálhatott, vagy üldögélhetett, ölbetett kézzel, és ezért léptünk fel, és tettünk, amit tettünk. Összességében főleg a tej és a hús főleg sertésús ágazatában sikerrel léptünk fel. Igen, tudjuk, hogy a zöldség gyümölcs ágazatban nem volt ez olyan sikeres, vagy kritikán felüli, de ebből tanulni kell, és azt hiszem, hogy összességében jó úton haladunk. Köszönöm. Jó, rendben, köszönöm szépen. Akkor most ahhoz a napi rendi ponthoz érkeztünk, ahol mm, várjuk a szemvevőszék azon képviselőit, aki még nem érkezett meg, 5-10 perc szünetet kell tartanunk emiatt. As he just arrived. Éppen megérkezett. Kicsit gyorsabbak vagyunk, mint ahogy terveztük. Hallo, guten Morgen. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm a számvevőszék eh, tagját, Takula urat. Kicsit eh, előre szaladtunk a napirenden, úgyhogy ez egy nagy kívást jelenthet önnek, hiszen A hatos napirendi pont következik már, ez egy eka külön jelentés, a költségvetés támogatás területén az adat minőségről szól ez. Adatminőség a költségvetés támogatásban a változó részletek kifizetéséhez használt egyes mutatók és az ellenőrzések hiányosságai. Meg is adom a szót, kérem mutassa be a külön jelentést. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is nagyon örülök, hogy itt lehetek a KONT bizottságban. Két éve voltam itt utoljára, akkor még tagja voltam ennek a szakbizottságnak, és most azonban nagy megtiszteltetés, hogy bemutathatom ezt a külön jelentést a költségvetés támogatási adatminőségről. Megnéztük, hogy az Európai Bizottság releváns és megbízható adatokat eh, használta, amikor a költségvetési támogatást kifizette. 24 költségvetés támogatási eh, szerződést vizsgáltuk meg 8 országban, 2017-ben volt a legnagyobb eh, kifizetés. Ez a 24 szerződés 248 teljesítménymutatót tar- tartalmazott. A nyolc országból Bolíviát, Jordániát és Krúziát kerestük fel a helyszínen. Ahogy láthatják, technikai auditról van itt szó. Az adatok megbízhatóságát vizsgáltuk a különböző dokumentumokban nem azt néztük meg, hogy a költségvetés támogatás hatékonyan támogatta-e ezekben az országokban a reform folyamatokat. Melyek a fő, meg, melyek a fő eredményei ennek a vizsgálatnak? Először is az indikátorokról fogok beszélni, és másodszor pedig a verifikációs munkáról, amelyet az Európai Bizottság végez. Ami az indikátorokat illeti, az első pozitív dolog, amit el kell mondanunk, az, hogy az indikátorok a partnerországi stratégiához igazodtak, és a fejlesztési prioritásokhoz, de sajnos a 87%-uk input eljárás, illetve output indikátor volt, tehát rövid távú fellépésekre koncentráltak, csak 13%-uk volt eredmény, illetve hatásindikátor, amely a hosszabb távú eredményeket vizsgálja. Tehát itt specifikus, mérhető célokról besz kell beszélnünk, és megbízható kiinduló pontra van szükség ezek esetében. Különben nem lehetséges objektívan mérni a partnerországok által megtett előrelépést az adott rész összegek kifizetése előtt. Úgy láttuk, hogy az eredmények egyharmada nem tette lehetővé az objektív mérést. Az indikátorok 29%-a nem volt eléggé specifikus, nem volt megfelelően kvantifikált célkitűzés, homályos megfogalmazást tartalmazott, mint például javítás vagy emelés, és 41%-ban a baseline, tehát az alap nem volt korrekt, vagy nem volt megfelelően meghatározott. 41%-ban teljesen hiányzott, vagy nem volt korrekt, nem volt pontos, vagy elavult volt a kiinduló pont. Aztán megvizsgáltuk azt is, hogy az indikátorok az partnerországok számára tartalmaztak-e olyan ösztönzőket, amelyek a reformok előrevitelét támogatják. Az ambiciózus és elérhető célok közötti egyensúly nagyon fontos, és a legtöbb esetben ez meg is történt, és megfelelő ösztönző volt. Volt néhány példa, ahol a célok túl könnyen elérhetők voltak, azért, mert nem korrekt módon határozták meg a kiinduló eh, pontot. Ruandában volt egy olyan eset, ahol a megújuló energiaforrásokból eh, előállított villamos energia aránya csökkent, és az Európai Bizottság mégis kifizette a támogatást. Elnök asszony, most néhány eredményt szeretnék megosztani önökkel az auditunk másik részéből. A bizottság verifikációs munkájáról van itt szó, amikor is kifizetik az adott összeget. A kifizetése kiinduló pontja az, hogy a partnerország kérvényt nyújt be, ezek az adatbiztosítási rendszerek az adott országból, ezek az alapvető információs lehetőségek számunkra, Nyilván minden országnak megvan a saját módszere arra, hogy adatot gyűjtsön, elemezzön és használjon fel, és megvan erre a saját kapacitása is. Ennek eredményeként, mielőtt elkezdődik a költségvetési támogatási lépés, az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia a rendszert annak érdekében, hogy a kifizetés megtörténhessen. Az Európai Bizottság monitori, monitorozási és értékelési rendszere megfelelően megvizsgálta és e, értékelte ezeket az elemeket. Az Európai Bizottság a performance adatok megbízhatóságát tekinthetően helyesen állapította meg, hogy kombinálni kell bizonyos adatokat, amelyek, ami az adatok megbízhatóságát illeti. Az aktuális kifizetési kérvényekkel kapcsolatban arra jutottunk, hogy az Európai Bizottság nem mindig alaposan végezte a verifikációs munkáját. A verifikációs eljárások széles skáláját találtuk, amelyek közül nem mindegyik volt eléggé megbízható. A 24 szerződésből 6-ban az Európai Bizottság megkapta a kifizetési kérést, az supporting, tehát az alá támasztó dokumentumokkal, de nem verifikálta megfelelően ezeket. Ez főleg azért volt, mert az Európai Uniós delegáció teljes mértékben megbíz, abból indult ki, hogy megbízhatóak a partnerországok által adott adatok, vagy külső szakértők végezték a verifikációs munkát mindenféle további verifikáció nélkül az Európai Bizottság részéről. A 234 milliónyi kifizetési volumenből arra jutottunk, hogy a partner országok által eh, biztosított eh, adatok eh, esetében 13,3 millió euró esetében nem volt, nem alapozta meg az adatok minősége ezeket a kifizetéseket, illetve inkorrekt módon, nem korrekt módon meghatározott baseline-ok miatt is volt olyan kifizetés, amely nem volt indokolt, illetve egyes esetekben valóban nem került sor előrelépésre, és ennek ellenére 3,4 millió kifizetésre került. Összességében a indikátorok egyharmada esetében ezek relevanciája nem volt megalapozott, illetve megfogalmazások sem volt megfelelő, és ezért nem tesznek lehetővé ezek objektív mérést. nem mindig voltak a feltételek sem megbízhatóak a kifizetések során. Szeretnék köszöntet mondani az Európai Bizottságnak azért, hogy elfogadták az ajánlásainkat, és nagyon jó volt az együttműködés velük az audit során. Muchas gracias, señor Takula. Nagyon szépen köszönöm, Takula úr. Most Krisztoforú úr, az előadó kap szót. Szeretné, szeretné élni a lehetőséggel, vagy a bizottság szóljon először? Jó. Akkor először a bizottság kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt képviselő, hölgyek és urak, számvevőszék képviselő. Nagyon lényeges dolgokat hallott. Ez azt jelenti, hogy a bizottság nagyon eh, nagy figyelemmel kíséri a partnerországokkal történő együttműködésben, hogy milyen eh, mutatók állnak rendelkezésünkre ezeken a stratégiai szektorokon belül a partnerországokban hogy elérjük a célunkat, és hogy megfelelő, megbízható adatokat gyűjtsünk, hogy megfelelő adatgyűjtési mechanizmus működjön a partnerországokban. Nagyon nagy figyelemmel kísérjük ezeket a programokat és végrehajtásukat. A bizottság üdvözli az Európai Számbevőszék jelentését, amely nagyon építő jellegű, és nagyon építő jellegű szellemben született. A bizottság az összes ajánlást elfogadott, amelyek eh, nagyon eh, fontosak, hogy eh, a költségvetés támogatási programok megjelenjenek. Nagyon fontos az is, hogy milyen modalitásokkal jelennek ezek meg. A bizottság pedig különféle mutatókat, indikátorokat használ, ahogy említettem, és nagyon lényeges jelzéseket kapunk, hogy hogyan növeljük az együttműködés hatékonyságát, és hogy az eredmények hogyan maradjanak fenntartatóak. Ezen kívül természetesen támogatjuk a fenntartatóság finanszírozását a partnerországokkal, és szektorálisan is figyelemmel kísérjük az adatminőséget a költségvetés támogatásban figyelembe veszük a különféle partnerországok kapacitását, hogy mennyire megbízható adatokat biztosítanak nekünk a jelenlegi fejlesztési intézkedésekről. a mutatók alapján szeretnénk ösztönzéseket, ösztönző intézkedéseket, javaslatokat is kidolgozni. Nagyon jó, kiegyensúlyozott a jelentés, de van néhány eset, ahol a mutatók nem teljesen töltik be a cél által meghatározott feltételeket. De ennek alapján is erősíteni kell kapacitásunkat, hogy megfelelő, megbízható statisztikákat és adatokat szolgáltassunk kihangsúlyoznom a minőség ellenőrzés fontosságát, hogy világosan fogalmazzák meg a mutatókat, és pedig megfelelő, korszerű adatokon nyugodva. Tovább szeretnénk erősíteni a minőséget, természetesen a partnerország azon képességével, hogy megbízható adatokat szolgáltasson. A támogatásunk fenntarthatása érdekében nagyon lényeges az, hogy a partnerországok kapacitását is növeljük, hogy a mérések érdekében megfelelő adatokat szolgáltassanak, és hogy figyelemmel kísérjék a politikájuk megvalósítását is. Elnök asszony, köszönjük ezt a pozitív, gyümölcsöző megközelítést az Európai Számvevőszék részéről és reméljük, hogy sikerül a költségvetés támogatási program dizájnját is javítani, de természetesen szoros együttműködésben a partnerországokkal, hogy megfelelő statisztikai és adminisztratív adatokat kapjunk. Szeretnék utalni a legutóbbi fejlődés a költségvetés támogatási eszközben. A számbevőszék különleges jelentése leírja, hogy hogyan lehetne például a bevételek mozgósítását, illetve ennek hatékonyságát növelni a Szahara alatti Afrikában. Ez az úgynevezett Addis Abebai agenda, tehát a bevétel mozgósítási eszközről van szó, és ez jelentős szerepet játszik a költségvetés támogatási programban. Ezen kívül pontosan láttuk a DEVE bizottságban is decemberben a jelentés készítésének az eredményeit, és ezek az eredmények pedig nagyon pozitív visszacsatolást is kaptak, és lényegesen hozzájárulnak a fenntartható fejlesztési célok megvalósításához. Köszönöm szépen. Most akkor Krisztofor úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság ilyen pozitívan fogadja a széki ajánlásokat, mert úgy gondolom, hogy ez olyan együttműködési légkört hoz létre, amire nagy szükség van az űrök betűtésében, és hát űröket ugye találtak. Köszönöm szépen a szemvevőszéknek, a szemvevőszék képviselőjének, Ani Takulának, aki a külön jelentést készítette és ismertette. Köszönöm szépen az általa tett észrevételeket. Nagyon fontos ez a téma, hiszen jelentős összegekről van szó. Ezek partnerországok, és költségvetési támogatásban részesülnek. Ezt hosszú távon kell figyelembe vennünk. Tudjuk, hogy az Európai Uniónak is megvannak a saját pénzügyi szempontjai, hiszen adófizetői pénzről van szó. Természetesen a világ legnagyobb donora vagyunk a fejlesztési együttműködésben, de hatékonynak, pontosnak kell lennünk, és meg kell akadályoznunk az erőforrások elpocsékolását. Azt is várjuk, hogy a partnerországok jól használják fel a pénzt, amit költségvetési támogatás keretében kapnak. Nem akarjuk, hogy korrupció legyen, nem akarjuk, hogy a pénzekkel visszaéljenek és ne felhasználják őket. Vannak itt zavarba ejtő aspektusok. A mutatók egyharmada úgy tűnik, hogy nem mutat objektív, számokban kifejezhető eredményeket, és a szembevőszék előadójának nagyon köszönöm, nagyra értékelem, hogy elmondta, hogy a legtöbb esetben az Európai Bizottság nem vonta le a következtetéseket ezekből a megállapításokból. És az egyik súlyos probléma a viszonyítási alap nem megfelelősége, a baseline nem megfelelősége. Nyilván, hogyha azzal gond van, akkor mindennel gond van a mutatók egyharmada nem ad számokban kifejezhető eredményeket, és így nem használhatóak. Ezeket a mutatókat vagy korrigálni kellene, vagy le kellene cserélni őket. Hogyha teljes eredményt nézzük, 87% és 13% ez azt jelenti, hogy 13 százaléka mutatott, a mutatóknak csak olyan számszerű értékelhető hm, eredményeket, amire szükség lenne. Tehát csak ezek alapján lehet megítélni, hogy hatékonyan költötték el a pénzt. Ugye csak a jó mutatók alapján ítélhetjük meg, hogy az adott országnak érdemes-e támogatást nyújtani az adott területen. A bizottságnak gondoskodni kell róla, hogy ilyen használható mutatókat használjunk hogy pontos, releváns adatokkal rendelkezzünk, mert különben az van, hogy a pénzt ugyan folyósítják, de a szükséges erőfeltételek nem teljesültek a folyosításhoz. Nyilván egyensúlyra kell törekedni, senki nem akarja, hogy megduplázzuk, megtriplázzuk az ellenőrzési szinteket ahhoz, hogy jó legyen a végrehajtás. A költségvetési támogatást felvevő partnerországok esetében nyilván mindig lesznek emberi jogi jogállamisági felvetések, problémák. Úgy gondolom, hogy ez is egy alapvető mutató kell, hogy legyen, amit alkalmazunk. A partnerországoknak át kell menniük a jogállamisági és emberi jogi teszten. Összességében nagyon hasznos munkát végeztek, és nagyon fontos ajánlásokat tett a számvevőszék és Takula úr, és az Európai Bizottság ezeket elfogadta. Bízom benne, hogy amikor visszatérünk erre a területre, akkor nagyon sokban javult helyzetet tapasztalunk majd. Köszönöm szépen, Krisztofor úr. Takula úr szeretne esetleg itt reagálni? Öné a szó, hogyha kívánja. Igen, köszönöm, elnök asszony. Azt kell, hogy mondjam, hogy tetszett, amit Krisztofor úr mondott, összhangban vagyunk, egy hullám hosszon. Azt mondhatom, hogy ennek az átvilágításnak a megállapítása abban foglalható össze, hogyha költségvetési támogatást nyújtunk, két nagyon fontos dolgot kell szem előtt tartani. Megfelelő mutatókra van szükség, másrészt ellenőrizni kell, hogy kinek adjuk a költségvetési pénzt. Krisztofor úr is ezt hangsúlyozta. És ahogy már említettem, még egyszer hangsúlyoznám, hogy nagyon örvendetes szerintem, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi és elfogadta az összes ajánlásunkat. A segélyezés keretében a költségvetési támogatásokat a jövőben, bízom benne, hogy a bizottság megfelelő módon fogja nyújtani, folyósítani. Szépen köszönjük! A költségvetés támogatás mindig az egyik legfontosabb kérdésem volt, és a számbevőszéknek köszönhetően már tovább fejlődött még akkor is, hogyha még mindig nem tökéletes. Tehát a korábbi költségvetés támogatás azt jelentette, hogy tényleg bekerültek a pénzek a költségvetésbe, úgyhogy nem is tudtuk, hogy a projektek hol tartanak. Tehát nagyon szépen köszönöm ezeket az ösztönző szavakat, és remélem, hogy a témánál maradnak, hiszen főleg harmadik országoknál roppant bonyolult téma az, hogy ezek a pénzek bekerüljenek a költségvetésre, és akkor még utána tudjuk is, hogy mi történt velük. Hiszen nem mindig minden esetben érvényesülnek a mi saját jogi, erkölcsi demokráciáról alkotott felfogásunk. Tehát nagyon szépen köszönöm ezeket a pontos ajánlásokat, és most három perc szünetet tartunk, hiszen 11-kor kezdjük a következőt, és arról beszélnénk, hogy hogyan éltek vissza esetleg Olaszországban az agrárfinanszírozással kapcsolatban, tehát a közelmúltban sajtóhírek jelentek meg erről, de nem szeretnék itt korábban belebágni, mint hogy megérkezzenek a kolléganik és kollégák, tehát 5 perc szünetet tartunk, addig, aki szeretne elmehet inni egy kávét, 11 után kezdünk 5 perccel. Ja, kihangsúlyozom. Mondom, kihangsúlyozom. Ja. Hogyha bejönnek, akkor <laughs> kihangsúlyozom. ez, ez ma kemény. De azért volt tegnap nálunk az Ecomban, a Gentiloni, nagyon jól beszélt, angolul Lassan, beszélt, de, de, angol, de egyszerűen érthető volt, bonyolult dolgok, de, de nagyon szimpatikus volt tudod, ő egy öreg, egy, egy Hát egy úri ember azért, úgy, ez igen, igen, aztán utána jártam. Te, ú, ezt nem tudtam, de... <laughs> Ez <laughs> nem rossz. De hát egy ilyen nagyon... De hát... Nagyon So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ladies and gentlemen, may I beg you... Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet, döntse el, hogy jön vagy marad, megy vagy marad. Akkor rá is térünk a következő napi rendi pontra. Hetes napi rendi pont, egy follow-up téma legutóbbi újság cikkekkel kapcsolatban esetleges olaszországi mezőgazdasági alapokkal való visszaélésekkel kapcsolatban. Számos újság számolt be ilyen mezőgazdasági visszaélésekről, a mafiához kapcsolódó visszaélésekről, több mint 90 letartóztatásra került sor, az Olaf képviselői és itt vannak, és szeretnénk mi erről további információt kapni. Én olvastam a politikó cikkét, Ez egy nagyon súlyos kérdés. A szervezet bűnözés úgy tűnik, bűnözők úgy tűnik, hogy az átlag embereket nyomás alá helyezik, nem veszik ők, nem eh, engedik őket árverésen való részvételre a maffia ugyanis mindent maga ellenőrzése alá vont, gyilkosságoktól sem rettem vissza, a családokat félemlít meg, az alapok tehát eltérítésre kerültek, az Európai Uniós mezőgazdasági alapokból sok pénzt térítenek el bűn, bűnügyi célokra. Úgyhogy várjuk, hogy mit tud mondani nekünk az Európai Bizottság erről az ügyről, vagy az OLAF is ugye részt vesz a vizsgálatokban. Szeretnénk további információt kapni arról, hogy az Európai Bizottság milyen lépéseket tett, és Katalinának hálás, hálásak vagyunk a Guardia Finanza kiváló munkát végzett a ezért köszönettel tartozunk. Kiváló munkát, és nem egyszerű, sőt, veszélyes munka ez. Borchman asszonynak szeretném megadni a szót, akit már ismerünk, ugye, előző ülésekről. Köszönöm szépen, elnök asszony, most már új mikrofont kaptam. Kicsit meglepődtem, mert azt gondoltam, hogy előbb az Olaf kap szót, hiszen csalásról beszélünk. Megtehetjük ezt, megtehetjük Természetesen az, ön, az én listámon ön állt az első helyen, de hát abszolút rugalmasak vagyunk, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Krisztinának is, hogy közben járt az érdekemben. Ami ezeket az ügyeket illeti, amelyekről olvastunk a médiában, ez a konkrét eset, ez most egy olyan eset, amelyről te, vizsgálat folyik az Olafnál illetve ez nem egy olyan konkrét eset, de egy szélesebb, vagy egy nagyobb ügynek a részét képezi. Vannak ügyek ebben a témában, amelyekben vizsgálódunk. És nagyon aktívak vagyunk az olasz hatóságokkal szoros az együttműködés, főleg a Guardia di Finanzával, és én is szeretnék, szeretném kifejezésre juttatni a köszönetemet a karabinérinek, illetve a ügyésznek, az ügyészi hivatalnak, a DDA-nek és a DNA-nek, amelyek az ilyen csaló, csalási esetekkel szemben fellépnek. Az Olaf már hasonló esetekről kapott tudomást korábbról. Most szeretnénk megosztani önökkel, hogy látjuk ezt hogyan alakulnak a csalási ügyek ezen a területen. Nyilván a mezőgazdasági kifizetések, mint bármilyen más eh, kifizetés, hát csalásra csábíthat, főleg eh, bűnözők esetében beszélhetünk erről, és annál is inkább így van ez, mert eh, olyan pénz ez, amely nem hordoz kockázatokat, a bűnözők ezt nagyon szeretik. Láttuk az idők során, hogy a félelemre, megfélemlítésre, erőszakra épülő rendszerekről számoltak be nekünk, és ez véleményünk szerint összefügg azzal, hogy az Európai Uniós támogatások manapság földtulajdonhoz kötődnek. Ez nem rossz önmagában nyilván. A korábban is voltak már olyan, olyan helyzetek, amikor a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódtak a kifizetések, a támogatások, akkor sem volt jobb a helyzet, ami a csalást illeti. Most nézzük meg, hogy mit lehet tenni, nyilván ez érdekli önöket, de mit tehetünk annak érdekében, hogy megvédjük az Európai Uniós költségvetést ezen csalással szemben. Bátorító jelzéseket kapunk a helyzetről, a helyszínről, persze nem örülünk annak, hogy van csalás, de maga a vizsgálat már pozitív jelzés, az olasz hatóságok felfedték ennek eh, a meglétét, és elkezdődött a fellépés, a hatékony fellépés ezzel kapcsolatban, ennek nagyon örülünk. Tehát működik a rendszer. Ez azt jelenti-e, hogy ezzel vége a csalásnak? Nyilván nem, valószínűleg nem. Ez egy folyamatos harc, a a bűnözők nagyon kreatív emberek, és képesek bármilyen lehetőséget azonnal kihasználni. Azért, hogy biztosítani tudjuk, hogy mindent megtegyünk, a lehető legjobb rendszert hozzuk létre, és biztosítani tudjuk, hogy ne legyenek gyengeségei, gyenge láncszemei ennek a rendszernek. Ennek érdekében, ahogy mondtam, nagyon szorosan együttműködünk a DG Agri munkatársaival, Krisztina be fog erről számolni, de nem csak velük, hanem az olasz rendőrséggel és az igazságszolgáltatással, hogy minden információt meg, és minden információt igyekszünk megosztani egymással, folyamatos információ cserére kerül sor, ami hát jó eredményre vezet remélhetőleg. Most egyelőre ennyiben hagynám, és várom, hogy vannak-e kérdések, amelyeket szeretnének ezekkel az ügyekkel kapcsolatban feltenni, és azzal zárnám, hogy felhívom a figyelmüket <clears throat> egy régi ügyre, amely a 2017-es Bonifika ügyjel kapcsolatban merült föl, ez nem ugyanez volt, mint ilyen, de, mint ez a mai, de hadd megmutatja, hogy hogyan alakul a csalás az idők során. Most a klasszikusabb esetek felől elmozdulás tapasztalható, tehát korábban strómanok voltak, vagy, vagy olyan személyek, akiket akiket gazdának adtak ki, akár elhunyt személyek nevében is felvették a támogatást. Most ennek úgy tűnik, hogy vége szakad az Olaf és a DJ Agri munkájának köszönhetően ajánlásokat követve ettől sikerül már eltávolodni, és úgy tűnik, hogy ahelyett, hogy halott személyek, vagy mondjuk vagy mondjuk egy reptér területére vennék fel a mezőgazdasági támogatást. Most már a megfélemlítésre, a félelemkeltésre, tehát bűnügyi, valóban bűnügyi eszközökre támaszkodva igyekeznek kicsikarni ezeket a támogatásokat, úgyhogy ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy elkezdjük a vizsgálódást, a munkát. Ennyiben hagynám, és hogyha vannak kérdések, akkor várom ezeket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Borchmann asszony, és utána Katerina Kínicsi csikapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy az Olaf után kapok szót. Én is szeretnék gratulálni az olasz hatóságoknak és mindennek előtt a Guardia di Finanzának, hogy kinyomozta ezeket az eseteket a bűnüldözés minden eszközével. Nem tudom, hogy a bizottságnak mennyi információ van, sok nincs. Egy folyamatban lévő bűnügyi nyomozásról van szó, és az Olaf az első partner, akit itt megszólítanak, de természetesen figyelemmel kísérjük majd a folyamatot, és szeretnénk a pénzt is visszaszeredni és pedig úgy az olafos kollégák elmondták, hogy ez nem feltétlenül olyan eset, hogy azok az emberek, akik földet kaptak, azoknak nem lett volna lehetőségük megkapni, vagy hogy itt a kap bármilyen szabályát megsértették volna. Úgy néz ki, hogy nem mezőgazdasági tevékenységet foglal, nem mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoztak, és majd elmondják a többiek, hogy most foglalkoztak-e a földdel, vagy nem, volt-e termelés, nem, vagy mire használták. Amit látunk, az az, hogy az emberek megkapták a földet, és pedig úgy, ami elfogadhatatlan. És sokkal nehezebb elmondani, az, hogy tényleg megsértették a kap szabályait, de szabálysértés történt, de nem szükségszerűen a kap szabályai. De mindenképpen meg kell várnunk a nyomozás végeredményét Olaszországban. Ami pedig korábbi esetekre vonatkozik, olyan esetekre, amelyekről Bianchi úr is szólt, tehát olyan esetek is voltak, amelyek az AGR olasz kifizető ügynökségre vonatkoztak, a szicíliai ágára, ahol konkrét lépések is történtek, hogy a olasz hatóságok ezt a kifizető ügynökséget, illetve a tevékenységet felfüggesztették, és természetesen az Olaf nyomozásra is zajlik, az olasz hatóságok is nyomoznak, és ennek a végeredményét meg kell várni. És nagyon fontos az, az akt főigazgatósággal is figyelemmel kísérjük a nyomozást. A Bonifika eset után nagyon sok dolog történt, és az Agri, a mezőgazdasági főigazgatóság is jelentkezett, hogy amennyiben sikerül visszaszerezni a kifizetéseket, akkor igényt tartanak rá. Olaszországban viszonylag sok korrekcióra került sor költségvetési tekintetben, hiszen sajnos voltak hasonló esetek is a múltban, és éppen ezért korrekciót kellett kieszközölni. A bizottság azt mondta, hogy nem megfelelően jöttek vissza a pénzek, tehát nem sikerült mindent visszaszerezni, és a Guarda di Fianza mindenképpen megtesz mindent. Tehát pénzügyi korrekciót hajtottak végre, és ezeket a pénzeket vissza kellett volna szerezni, de nagyon nehézkes a jelenlegi helyzetben, és meg kell várnunk, mint mondtam, az olasz hatóságok jelentését, a nyomozás végét. Szeretném még hozzáfűzni, hogy hát természetesen nem jó példa ez, de mindig jó látni, hogy a nemzeti hatóságok lépéseket tesznek annak érdekében, hogy nyomon kövessék az ilyen csalásokat, az ilyen jogszerűtlenségeket, mi pedig figyelemmel kísérjük a további előrehaladást. Köszönöm. Azt hiszem, hogy eléggé sok kérdés merült fel. Katarina az első, tehát utána majd én folytatom. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm az OLAF képviselőjének és a bizottság képviselőjének, eh, hogy eljöttek, és hogy beszámoltak a helyzetről. És eh, köszönöm, hogy köszönetet mondtak az országom rendőri szerveinek, hogy eh, nyomozást folytattak ebben a súlyos esetben. az a művelet, amire sor került az én régiómban, Szicíliában került lebonyolításra. A maffia és terrorizmus elleni ügyészség felügyeli, a Carabinieri és a Guardia di Finanza vettek részt benne, és számos letartóztatás történt, és több cégnél végeztek vizsgálatot, készpénzt is lefoglaltak. Több mint 5 millió euróra rúg ez a teljes összeg. Az Olafnak és a bizottságnak is köszönhető ez a fellépés. A közrendvédelmi szervek komoly munkája van mögötte. Elsősorban a Guardiadi financáról van szó, hiszen ez ennek a szakterülete pénzügyi és fiskális adó területen. Ők lépnek fel a terrorizmus finanszírozásával szemben is. A szervezett bűnözés, amikor maffia jellegű, sajnos továbbra is jelen van Európában, és nem csak Olaszországban és ezen belül Sziciliában, hanem elterjedt egy sor tagállamban. egyre nagyobb a jelenlétük a pénzügyi területen. Nagyon hosszú évig, évekig én is bíró voltam, és édesapámat 1983-ban a maffia szervezett bűnözés gyilkolta meg, ő szintén magisztrátusként dolgozott. A mafia bűnözés behatolt a pénzügyi szektorba, hiszen itt nagyon nagy pénzek vannak. A szervezet bűnözés érdeklődése tehát változik, áttevődik, és ennek a világos megnyilvánulását tapasztaljuk ma mindig azzal foglalkozik a szervezet bűnözés, ahol a pénz van. És különböző más országokban újra befektetik ezt a pénzt, és jogellenes tevékenységeket folytatnak belőle. Az én országom azonban újból megmutatta, hogy képes feltárni a pénzügyi a visszaéléseket is. Ez azt jelenti, hogy igenis megvan az ellenanyag a társadalomban. 40 évvel ezelőtt gyilkolták meg édesapámat, azóta is küzd az ország, az igazságszolgáltatás, a rendőri szervek figyelnek ezekre a jelenségekre vagyis a rendszer képes arra, hogy felvegye a küzdelmet a szervezet bűnözéssel, és feltárja az ilyen cselekményeket. a bizottság képviselője már beszélt a nyomozás eredményeiről, amelyek jelenti, jelentősek, nagyon komoly munka folyt a háttérben szeretném megemlíteni, hogy Cafil de ügyész a múlt héten mit mondott, itt volt egy rendezvényen, és hangsúlyozta, hogy a szervezetbűnözés a korrupción, a maffia módszereken keresztül, a fenyegetésen, megfélemlítésen, keresztül, a korrupción keresztül, a bűnből származó jövedelmek visszaforgazásán keresztül nagyon komoly gazdasági tényezővé vált, és a szabad versenyt akadályozza, a szabad kezdeményezéseket háttérbe szorítja, hiszen elüldözi a vállalkozásokat, és ráhajt a pénzre. Az ügyész szavai szerint is nagyon fontos az európai jogszabályokat korszerűsíteni. Ő nagyon világosan, nagyon közvetlenül mondta ezeket, és én nagyon örülök ennek. Azt hangsúlyozta, hogyha nagyon gyorsan nem lépünk fel a szervezett bűnözéssel, a mafiával szemben, akkor uh, azok a gazdaságba beépülnek. Én nagyon örülök ezeknek a szavaknak, mert uh, jelzik, hogy fontos, hogy uh, minden szinten meg, legyen a szervezet bűnözés elleni fellépés, hiszen beavatkoznak az országaink gazdaságába, pénzügyi rendszereibe és így az Európai Unió működésébe. Az Európai Parlament 2017-ben egy állásfoglalásban ismerte el, hogy Olaszországban ez a jelenség még erősebb, ugyanakkor az állásfoglásban az is szerepel, hogy Olaszország az a tagállam, amely a legtöbb mező, közös mezőgazdasági politikával kapcsolatos szabálytalanságot tárja fel és jelez és jelzi. A bizottságnak továbbra is támogatnia kell a tagállamokat az ellenőrzések színvonalának és számának javításában, hogy a csalással szemben jobban felléphessünk, és úgy gondolom, hogy Olaszország a legjobb gyakorlatok között van ebben hiszen az a művelet, aminek az eredményeképpen erre a csalásra fény derült, a nagy tapasztalatoknak köszönhető a jó együttműködésnek, egy olyan ország munkájának, amely a legdrámaibb, legerőszakosabb szervezett bűnözési megnyilvánulásokkal is szembesült a 70-es, 80-as években, és a jogalkotási bűnüldözés és igazságszolgáltási tevékenységében is a legtöbbször került szembe olyan maffia jellegű fellépéssel, ami pénzügyi területen jelent meg. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió szintjén intenzívebbé kell nyilván tenni az ellenőrzéseket, a bizottság képviselője már jelzett néhány kezdeményezést gondoskodni kell eh, róla, hogy az európai ügyészség időben, a tervezett időben munkába lépjen. Nagyon fontos, hogy az információcsere eh, megerősödjön a pénzügyi területen, és a jó gyakorlatokat európai szinten ki kell cserélni, ami a szervezetbűnözéssel szembeni felépést illeti, és most már ugye euromafiáról is beszélhetünk, európai szinten megjelenő szervezetbűnözésről. Én csak ennyit akartam mondani, azt kérném Olmájer elnök asszonytól, aki hasonlóan gondolkodik, Hát most hivatalosan is javaslom az elnök asszonynak, illetve az egész szakbizottságnak, hogy tegyen egy látogatást Olaszországban, és győződjön meg a helyzetről. A mafia és terrorizmus ellenes főügyészség, a rendőrség, a Guardia di Finanza, a specializált pénzügyi rendőrség lennének azok, akiket érdemes felkeresni. Az országom drámai eseményeket élt meg, ugyanakkor minden területen továbbra is keményen fellép, így a szervezetbűnözéssel szemben, és a mi szakbizottságunkat jól fogadnák, hiszen az Európához fűződő kapcsolatokat mindig igyekszik Olaszország erősíteni, az ilyen típusú csalással szemben fel kell lépni. Nem a közös agrárpolitika ösztönzi a csalást, a maffia jellegű szervezett bűnözés, mint említettem, fenyegetéssel, korrupcióval, megfélemlítéssel lép fel, és nagyon gyakran oda épül be, ahol pénzügyi haszon várható. Ezért erőnket is ezekre a területekre kell összpontosítani, hogy fellépjünk az ilyen jelenséggel szemben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és még egyszer megismétlem a meghívást, hogy jöjjenek el Olaszországba, és tekintsék meg szervezeteinket, amelyek a törvényesség érdekében mindezeken a területeken fellépnek az európai pénzek megvédése érdekében is. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon szépen köszönöm, Katarina! Nagyon pontosan felkészültél, lenne nekem is néhány kérdésem, és az egésznek azt a címet adnám, hogy Pasquale Angelo Santo tábornok, az AOR, az antiterrorista egység vezetője a következőt mondta, olyan dolgokat találtak, amiket egyszerűen be lehetett hozni minden kockázat nélkül, amíg fenntartják a hagyományos bűnözést, mint a kábítószercsempészetet és a zsarolást, az Európai Unió megcsapolása sokkal kevésbé kockázatos. Most ez igazából, ez csak egy címe annak, amit szeretnék elmondani. Tehát nem csak arról van szó, hogy egyre inkább olyan témáink vannak, amelyről például Szlovákia esetében beszéltünk, Olaszország esetében is, mert elég gyakran szóltunk ilyen témákról. Itt a tulajdon kérdéséről van szó. És ez a föld az államé volt, vagy illetve nem tudjuk biztosan, hogy kié voltak ezek a földek. Másodszorban olyan árverések voltak, amelyek ténylegesen lezajlottak, és pedig család módon. Tehát ahogy ismert mafiózó családnevek fel hangzottak senki sem mert részt venni ezen az árverésen, mert az ember általában nem szereti, hogyha agyon lövik, vagy egyéb módon vetnek véget az életének. Tehát Tehát az állam hát igazából nem tudta szomszédos termelőknek átadni ezt a földet, mert igazából az egész régióban ismert az, hogyha egy bizonyos név felmerül, akkor ha félted az életedet, inkább nem menj el az aukcióra. Elég nehéz ez a helyzet. Eléggé nehéz. Ismét a tulajdon kérdése merül fel, felmerül. Annak a kérdése, hogy jogszerűtlenül jutnak föl tulajdonhoz, és ezt itt az EU-ban pontosan látjuk, tudjuk. Még csak felteszek egy kérdést, és a cikk is megemlíti ezt, hogy jelentős nyereségre tettek szert. Hiszen minimális kockázat volt, és igazából minimális költségek voltak. Hogyan voltak a költségek minimálisak? Tehát rabszolgamunka volt, menekülteket foglalkoztattak, alul fizettek dolgozókat, tehát ott a fekete munkások termeltek éhbérért, hogy ilyen nyereséget sikerült a végén realizálni. Tehát itt, eh, itt az egyik bűn a másikat követi tehát igazából van áttekintésük, hogy hogyan termeltek? Betartották a kapszabályokat? Érdekelne, hiszen eh, egyszerűen nem értem, hogy hogy lehet a hektár díjaknál ilyen magas nyereséget realizálni. Tehát tudjuk, hogyha az összes kritériumokat, ha az összes kritériumot betöltik, illetve teljesítik, akkor milyen hektár árak vannak. Tehát nyilván a szervezett bűnözésnek erre nem nagyon van szüksége, de még egyszerűen nem tudjuk, hogy hogy lehet erre rájönni. Tudom, hogy ma nem tudunk itt átfogó választ adni a kérdésre, de Szlovakia esetében is gyanúsak voltak ezek a hektáronkénti éves támogatások. De Szlovákiában is volt egy olyan érzésem, hogy mafiózó módszereket alkalmaztak, és Csehországban is elképzelhetőnek tartom, hogy ez hasonló lesz. Tehát nem tudom, hogy milyen intézkedéseket tudunk közösen foganatosítani, hogy ezeket az új jelenségeket valahogy jobban felfedjük, hiszen jó klasszikus bűnözésről van szó, de a mezőgazdaság területén ebben a formában még nem jelent meg a szervezett bűnözés, és viszonylag nagy volumenű jelenségről van szó, és az alapján, amit én hallok, nem ez marad az egyetlen ilyen dolog. És azt hallottam, hogy más régiókban is előfordul ez. Tehát egyszerűen érdekelnének ezek a kérdések. És feltenném a kérdést, hogy mi lenne, hogyha elutaznánk Szicíliába, vagy Kalábriába, hiszen a lakosság már megint a szervezett bűnözés áldozatává vált, és az Európai Unió is jelen volt. Szeretnénk a koordinátorokkal majd tisztázni, de először is ezek lettek volna az első gondolataim. Utána Olivier Chastel kollégának is voltak kérdései. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az Olafnak és a bizottság Agri főigazgatóságának is a különböző tényekért, amelyeket megismerhettünk, bár értjük, hogy büntető eljárás folyik, és ezért nem lehet pontosan tájékozódni a részletekről. Kinicsi kollégának is köszönetet szeretnék mondani. Minden, amit mondott, olyan, hogy őszintén osztozunk benne az elnökasszonynak az általános észrevételeit is köszönöm, mert az olasz ügy, ügyészség által feltártakon túl azt sejtjük, hogy ez a gyakorlat sokkal gyakoribb, mint gondolnánk, mert elég egyszerű, még hogyha durva is az, amit csinálnak, de szörnyen hatékony, és nagyon jól jövedelmez. Úgy gondolom, hogy kétszeresen is foglalkoznunk kell vele. Először is az olasz ügyészség és az olasz nyomozók végül is olyan gyakorlatot tártak fel, amit a korábbi ellenőrzéseknek fel kellett volna tárniuk már, hogy létezik az, hogy az európai támogatások, szubvenciók ellenőrzésekor működő rendszer hálóján át tudnak bújni ezek a szervezett bűnözők. Például a tulajdoni lapok, ingatlan tulajdonviszonyok ellenőrzése nem működik. Engem megdöbbent, hogy ilyen mértékű bűnszervezetek tudjanak átbújni az ellenőrzések hálóján a bizottságnál alaposan el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne jobban teljesítő rendszereket bevezetni. Aztán van egy második vonatkozás is, az Európai Unió nagyságrendjéhez kötődő lehetőségekről szól. Nem túl sok kockázattal lehet ilyen csalásokat végrehajtani, és elképzelhető, hogy más tagországokban is zajlanak ilyenek. Talán érdemes lenne az EU-ban különböző transzverzális ellenőrzéseket végezni, különösen a mezőgazdasági területen, mert ott valószínűleg találhatunk súlyos dolgokat. Ennyit akartam mondani. Um, köszönöm szépen. Nekem is lenne egy kérdésem. Van-e valami blacklist, fekete lista elképzelés az árverezéssel, a föld árverezéssel kapcsolatban. E, annyira ismert ez egyes régiókban. E, furcsa, hogy egyáltalán ezek még tudnak e, földhöz jutni, és a támogatást megkapják ezek a családok, holott mindenki tudja róluk, hogy mafiához tartoznak. Úgyhogy Hát felmerül konkrétan ez a kérdés, ez a föltulajdonlás kérdése, ezt azért mégiscsak meg kellene vizsgálni. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés arra vonatkozik, hogy az Európai Bizottság mit csinál, mit lehet tenni. Azt hiszem, hogy itt visszautalnék arra, amit Bianchi kollega mondott korábban, konkrétan arra vonatkozóan, hogy hát a gyakorlat alakul. Van itt egy ellenőrzési rendszer, ami eddig nem működött olyan jól, Olaszországban például, ami ezeket a strómanokat, illeti, illetve a tulajdon kérdéseket. Jav, jav, javítottuk a rendszert, a satellite rendszeren működik, hogy melyik az a terület, ami megművelhető, melyik az, ami nem. Alacsony a hiba határ, és ami most történik, most itt különbséget kell tenni két dolog között. Van olyan föld, ami ö, támogatható, az egy dolog, de attól még kérdés, hogy hogyan jutott hozzá valaki ehhez a tulajdonhoz, Tulajdonolja-e, bérli-e? és ezt eh, látjuk itt konkrétan. Saster úr, elnézést, hogy ellent kell mondanom, de ez azt jelenti, hogy az, eh, az ellenőrzési rendszereink jól működnek, eh, tehát a földet mondjuk megtaláljuk, hogyha a politikus azt mondja, hogy nem volt sok kockázat. Nos, hát azért a kockázat olyan, olyan szempontból megmarad, hogy a, a területet meg kell művelni és ez kockázatokkal járhat. Az olaszországi eh, kifizetésekkel kapcsolatban azt 327 euró hektáronként a közvetlen kifizetés. Az olasz hatóságok egy esetek, esetekben többet fizetnek eh, eh, különleges körülményekre tekintettel, de meg kell művelni a földet, nem lehet néhány fát ültetni és úgy hagyni. A földet meg kell művelni. Tehát a támogatás a, a kérdés ezen, ezen a területen ismert az, hogy rabszolgákkal műveltetik a területet. Pontosan azt mondom, hogy a kap támogathatósági szabályai szerint megművelték a, a területet, de hogy ki művelte meg és hogyan, ez már egy másik kérdés, ezt mi is tudjuk. És az is egy másik kérdés, hogy hogyan jutottak a földhöz, ezt ellenőrizni már sokkal bonyolultabb. Tudom, hogy Olaszországban, hogyha valaki földet szeretne, akkor bizonyítania kell, hogy ő ö, tulajdonolja ezt a földet. De minden esetre fontos megvizsgálni műholdakkal, látjuk, hogy megművelik a földet, de hogy, de hogy rabszolgamunkával művelik meg, a kapszabályai szerint itt nem tehetünk semmit, ez a nemzeti jogszabályok szerint kell ezt kezelni. Tudom, hogy ez bizarr lehet, de itt különbséget kell tenni aközött, hogy a nemzeti jogot megsértik, vagy hogy támogatható-e a terület. Természetesen ezt figyelembe vesszük, de hát kérdés, hogy mit tehetünk. Lehet, hogy úgy jutottak a földhöz egyesek, ahogy ez nem lett volna szabad, de ahogy a bizottság elmondta tavaly és korábban is, hogy meg kell nézni, hogy a tagállamok esetében a nemzeti jogszabályok hogyan működnek, hogyan kerül sor a föld tulajdonba kerülésére Végig kell gondolnunk, hogy hogyan lehet kezelni ezt a problémát. Ez nem lehet egyelő, egyszerűen a kifizető ügynökségre hagyni. Ahogy ön is mondja, ezen új típusú szabály megkerülést ilyen értelemben meg kell vizsgálni, illetve azt, hogy hogyan lépünk fel ezzel szemben. Természetesen a területet továbbra is meg kell művelni. A kérdés, a kockázat abban van, hogy hogyan szerezték meg ezt a területet. Nincsen jogszabályi szinten jó javaslatom arra, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést, de hát önök azt mondják, hogy ők nem tehetik ezt, nem tehetik azt, de aztán mások meg jogosan jutnak a földhöz. sajnálom, hogy nem tudok kész megoldással előállni. Minden esetre ez biztosan egy olyan téma, amit végig kell gondolni, ami a szabályokat illeti, és a kap eh, támogathatóságot nem igazán látom, hogy ebből a szempontból hogyan lehetne kezelni a kérdést. Voltak más javaslatok, eh, jogállamiságra vonatkozó, MFF javaslatra vonatkozó eh, javaslatok, nyilván az elnök asszony is ismeri ezeket, erre utalhatnék. Végül pedig igen, ez egy olyan dolog, amivel foglalkozunk. Csinicsi asszonynak hadd mondjam el, hogy neki is köszönettel tartozunk a tájékoztatásért, az olaszországi helyzetről való tájékoztatásért. Minden esetre ez egy jó példa arra, hogy a nemzeti hatóságok tettek valamit, felléptek, a nemzeti jogot is erre igyekeztek um, kihasználni, hogy fellépjenek ezen jelenséggel szemben. Jó, hát most itt egy kicsit úgy tűnik nekem, uh, hogy a terápia sikeres volt, a beteg mégis meghalt, és nem tudjuk, hogy miért. ne, nem mondhatjuk, hogy jaj, hát nagyon sikeresek vagyunk, de hát sajnos a maffia kezébe került a, a föld. Hát próbálok nevetni a dolgon, de hát nem annyira vicces. A rabszolga munkát illetően a kapnak mégiscsak előfeltétele kellene, hogy legyen, hogy nem e, e, törhetjük el a rabszolga munkát, tehát azért ez mégiscsak egy alap e, előfeltétel a kap keretében, jogi előfeltétel, mert különben bűnbandáknak fizetjük a pénzt. Azt kérem, hogy az Európai Bizottság ezt mégiscsak gondolja végig, hogy azon kívül hogy mondjuk gyümölcs terem ezen a területen, de közben emberek lelik halálukat ennek során, azért ez mégiscsak egy releváns kérdés. Én, én, én ezt nem, nem vádolok itt senkit, de hát a probléma mégis létezik. Jó dolog a narancs, de hát közben az emberek meg belehalnak a munkába vagy rettentő körülmények között dolgoznak? Hát, mert különben, ha nem így lenne, akkor nem tennének szerte ekkora nyereségre ezek a cégek, ahogy ez a politikóban is szerepel. A másik dolog pedig a föld tulajdon, a, li, a bérlés is fontos szerepet játszik. Engem érdekelne, érdekelne, hogy Szicíliában, Kalábriában mennyiben eh, változott a helyzet, ki eh, lehet földtulajdonos, ezt mégiscsak meg kellene vizsgálni, mert hogyha a családok annyira ismertek, hogy a környéken senki nem mer kérvényt benyújtani, az, aki szeretné megművelni a földet, vagy bérletbe venni a földet, akkor vagy a mi hatóságaink, vagy a helyszíni hatóságok nem kapnak elég tájékoztatást. Nem látom a teljes képet, de hát mégiscsak érdekelne, hogy hogy történhetett ez pontosan leírt rendszerről van itt szó, az újság ezt pontosan elemzi, felveti, hát nem lehetünk ennyire naivak. Hogyan történik ez? A, az állami szervek ebbe benne vannak, belegabajodtak, máshogy nem lehet ezt képíteni. Ismerjük a helyzetet Sziciliában, tudjuk, hogy nehéz Kalabriában is nehéz a helyzet, tudjuk, hogy nehéz a fellépés ezzel szemben de hogy pont itt egy árverésre kerül sor úgy, hogy előre tudja mindenki, hogy mi fog történni, és évekig dolgoznak ezen a öm, ügyészek, a rendőrség, a Guardia de Finanza. hát ez mégiscsak valami nagyobb eszköztárat kellene kidolgozni. Az Olafnak adnám meg a lehetőséget, hogy még megoszta velünk a gondolatait. Legyen további falóapja ennek az ügynek, és hogyha kicsit többet tudunk erről, akkor jó lenne látni, hogy milyen következményekkel nézhetünk szembe, eh, ami a föld tulajdonlást, illetve a leasinget illeti. Hogyan történhet ez? A másik pedig a föld megművelése. Mit teszünk, hogyha egy adott országban nem elegendő a jogbiztonság és és eh, rabszolgamunkára kerül sor, és rabszolgamunkával hatalmas nyereségre tesznek szert. Máshogy nem lehet ilyen nyereséget, ilyen alacsony árakat elérni. Egy normális eh, kis és eh, közepes vállalkozás ezt nem tudja elérni. Jó, megadom az szót az Olafnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt a nagyon érdekes vitát, és pont ott szeretném folytatni, ahol befejezte, hiszen a fő kérdés az az, hogy eh, hogyan tudott ez eh, megtörténni, és mit lehet ellene tenni. De szeretnék visszatérni arra, ami egy kicsit korábban már szóba került. Tehát az, hogy ezek a bűn cselekmények fejlődő tendenciát mutatnak. Látjuk a tapasztalataink alapján az Olafban, hogy a tudással lehet fellépni ellene. És Kinicsi asszonynak igaza van, megfelelő információk és a legjobb gyakorlat a legkonkrétabb fellépési lehetőség egész Európában. A hatóságok tudják, hogy mi történik. Tehát megnézhetik, hogy mi van. Sastel úr azt mondta, hogy nagyon fejlett csalási módszerek vannak. Igen, hát ezek eh, általában túl fejlettek. Általában a legtökéletesebb eh, bűncselekmény az, hogy alacsony kockázat, sok pénz. Tehát, hogyha nekem bűnöző agyam lenne, akkor igazából nem kellett sok tudás. És eh, az egyik legnagyobb kihívás, az egyik legnagyobb akadály előttünk az Európai Unió rendszerében, hogy bűnözőként nagyon nyitott térben mozgunk. Nálunk mm, kompetenciák vannak, határok vannak, hatáskörök vannak, különféle hatóságok, azonnak mind hatáskörei vannak. Tehát igazából eh, ebben a tekintetben nem egyenlőek az erőviszonyok. És hogyha nem a megfelelő mm, tudással a megfelelő irányba mozdulunk el, és hogyha nem látjuk pontosan, hogy a bűnözők hol, mit csinálnak pontosan, akkor nem, fog, nem leszünk sikeresek. Itt föld kezelésről, föld tulajdonról van szó. Nem, ahogy itt az agris kolléga mondta, tehát ennek semmi köze a kaphoz. Tehát, hogyha most hazamegyek, és elmondom az anyámnak, hogy mit csinálok minden nap, akkor nem érti. Nem érti, hogy a kap máshogy működik, és a föld tulajdonra vonatkozó szabályok meg, meg teljesen mások. Egy közös erőfeszítésre van szükség arra, hogy, hogy ezt az összekapcsolást megoldjuk, és hogy foglalkozunk a dologgal. Tehát semmi bonyolult, semmi fejlett nincs benne ami ezeket a kellemetlen eredményeket létrehozza. Tehát itt hallottunk az árverésről, tehát hogyha egy bűnügyi szervezet kezében van a föld, Kinicsi azt, hogy nagyon jól leírta. Azt, hogy ki uralja a régiót. A szervezet bűnözés. És uh, itt politikailag is látjuk, hogy, hogy a tulajdonos igazából nem is uh, mon árat. Tehát valaki csak becsönget, és azt mondja, hogy jó, tiéd a föld, akkor megkapod a támogatásokat. Hát ez is van. Én tényleg úgy gondolom, hogy olaszként, tehát most nem vagyok meglepve. Hiszen a fiatal koromban állandóan ezt láttam, ezzel nőttem fel. Ezzel a jelenséggel. Borzalmas bűn cselekmények történtek, ügyészeket, bírókat gyilkoltak meg, akik nyomoztak. De össze kell tenni ezeket a dolgokat, össze kell az ellenőrzéseket rakni, hogy megfelelő módon működjön. De ez még mindig nem elég, hogy leküzdjük ezt a fajta bűnözést. Tehát az olasz modell az, hogy vannak ezek a szuperbírók, akik igazából összegyűjthetik nemzeti szinten az ismereteket, az információkat, és most tényleg remélem, hogy az európai ügyész európai szinten lesz képes erre az euromafia elleni fellépésre, ahogy ezt most látjuk. A többi elképzelés, tehát fekete listák, hát a fekete listákhoz meg információk kell. Tudnunk kell, hogy hol kell keresgélnünk. Hogyha Olaf esetekben nyomozunk, hogyha támogatásoknak nyugatunk, tehát támogatásokat keresünk, akkor vannak ilyen nagyon apró kis pénzek, és pontosan tudnunk kell, hogy hova kell nézni. És ismét visszatérek az információ cserére, a legjobb gyakorlatra, a tudásra, az ismeretekre. Nagyon sokat tanulhatunk, hogyha Olaszországban tényleg nagyon utána járunk, hogy mi történik, és hogyha ezt összekötjük a mi ismereteinkkel. De az Olaf részéről azt szeretném elmondani, hogy nagyon aktívan ruházunk be abba, hogy a ismereteinket, amelyet felszedünk útközben, a bíráktól, kifizetőhelyekről, bizottság szolgálatairól, egy helyre próbáljuk összegyűjteni, hiszen akkor egyszerűbb lesz, egyszerű lesz megosztani, ha egy helyen vannak. Tudom, hogy ez nem a megoldás, de a lehető legjobb, amit én látok, hogy fel legyünk szerelve annak érdekében, hogy küzdjünk a szervezett bűnözés ellen. Köszönöm. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Ez azonban azt jelenti, hogy az információ cserét a különféle hatóságok között ezen a téren is sokkal jobban ki kell hangsúlyoznunk, hiszen a kifizető helyek megvizsgálják, hogy mondjuk ott gyümölcsöt termelnek, vagy egyenlően folyik-e mezőgazdasági tevékenység, vagy tényleg termelő-e az az egyén, aki ott van. Az, hogy mafiózó-e, Hát azt, azt ott a kifizetőhelyek nem tudják megmondani. És nagyon érdekes lehet ez az információcsere, tehát hogyan lehet a, a maffia struktúrákról való információkat begyűjteni, maffia családokról. De még nem fedeztük fel, hogy hogyan tudnak például a rabszolgamunkát azonosítani, de mindenképpen tisztázni kell, mert nem először uh, kerül terítékre, és már sokat szor előjön. A menekültek helyzete Olaszországban a fiatal férfiak rabszolgaként történő alkalmazás, és ha meghalnak, akkor sem ismeri őket senki. Azt se tudják, hogy hívják őket, kicsodák, azt se tudni, hogy egyáltalán megérkeztek Olaszországba. Ezeket a dolgokat komolyan kell venni, foglalkoznunk kell. És így nyilvánvalóan ebből profitálunk. És nagyon szépen köszönöm a munkáját, és Vincik kolléganőnek lenne egy megjegyzése. Köszönöm. A maffiát szerencsére csak a tévéből ismerem, és lehet, hogy most egy kicsit beképzetnek tűnik, hogy én itt tanácsokat osztogatok, de szerintem a nemzeti munkaügyi jog betartását ellenőrizni lehet szerintem. Tehát minden országban vannak munkaügyi felügyeletek, a mi országainkban is téma ez, a mi országainkban is jelen van ez, hogy nem fizetik meg rendesen a betakarításban részvevőket, de a munkagyi hatóság kiszáll ellenőrizni. Ami pedig itt az árverésekre vonatkozik, általában azt követeljük, hogy több átláthatóság legyen. De igazából itt a több átláthatóság a termelőknek ártana, hiszen eh, hogyha a maffia megtudja, hogy ilyen meg ilyen támogatást kapnak, akkor rájuk száll. Tehát, hogyha például egy termelő átlátható módon megkapja a támogatást, akkor a mafiózó azt mondja, hogy ó, ez az enyém. Tehát eléggé nehéz itt több, több világosságot sugározni erre a területre. De nem hiszem, hogy az átláthatóság káros. Tehát szerintem a, a bűnözők az EU-s alapok iránt érdeklődnek, és szerintem pontosan tudják, hogy ezek hol vannak mert tudom, hogy 327 eurót kapok, aztán jön egy kis zsarolás hozzá, aztán jön egy kis rabszolgamunka hozzá, és lehetőleg még nagyon kedvező áron kapom meg a földet, utána a maximális hasznot húzom ki, a 327 euró hektáronkénti támogatást. Hát úgy néz ki, hogy ez egy nagyon hatékony modell, és egyszerűen el kell beszélgettünk ezen a témán, és a, a nemzeti munkaügyi jogot nagyon fontosnak tartom, de azért egy pár alapfeltétel teljesíteni kell, tehát nem hagyhatjuk csak a jogállamiságot ott, hanem egyéb alapfeltételeket is kell szabni a kifizetéseknek. Különben különben nem leszünk sikeresek. Németországon például vannak ilyen előfeltételek. Tehát például előfeltétel a kifizetésekhez, hogy a munkajogot tartsák be. És ezt igazolni kell. És hogyha valaki nem igazolja, hogy betartja a munkahogy eljárásokat, akkor nem kap hektáronkénti támogatást. És tehát, eh, eh, ahogy már említettem, eh, ez olyan, mintha kezeljük a beteget, megkapott minden gyógyszert, sikeres volt a terápia, és a beteg meghalt. Itt az egyes funkcióinkban különféle felülvizsgálatok lehetnek. Tehát és ezek alapján lehetne lehetséges a bűn nyomára jutni. Tehát ezzel foglalkoznunk kell. De most nagyon szépen köszönöm a részvételt, és szerintem még egyszer el kell gondolkoznunk azon, hogy milyen follow-up, milyen nyomonkövetés lehet, és hogy milyen következményeket vonhatunk le. Hiszen nem akarjuk itt a 98% becsületes embert nehéz helyzetbe hozni, azt a 2%-nyi bűnözött. Tehát még egyszer nagyon köszönöm. Nos, akkor A végén szeretném megköszönni Bianchi úrnak az együttműködést, a napirendi pontunk végére értünk a következő ülés február 19-én 14.30-tól 18.30-ig lesz február 20-án és március 5-én. Időközben pedig lezajlik a csehországi tényfeltáró misszió, amely két napig tart, és rengeteg elfoglaltságunk lesz. Ma délután lesz egy eszmecsere az AFKO szakbizottsággal együtt a 3E2-ben, és Ádám úr kísérel majd minket, és egy jelentést is prezentál nekünk a politikai pártok kérdéséről. Már én is lefolytattam vele egy beszélgetést, nagyon érdekes volt, és hogy miért kérnek minket meg arra, hogy ezt a jelentést kezeljük bizalmasan. Hát azt mondtuk, hogy szerintem jobb lenne, hogy egy kicsit máshogy fogalmazna meg a jelentését ennek a érdekében, de ezt azért a szakbizottság tagjainak is elmondom még egyszer. Nagyon szépen köszönöm, akkor délután találkozunk.